Goedemiddag, collega's. En vertegenwoordigers. Tisztelt kollégák! A számvevőszék képviselőihez és a bizottság képviselőihez fordulok, valamint a parlament dolgozóihoz, munkatársaihoz mindenkit szeretettel üdvözlök. Ma én töltöm be az elnöki tisztet, mert sajnos elnökünk, de Magistris úr megbetegedett. Talán holnap majd ő is jön, de ma minden esetre én fogom őt képviselni. Itt van a Kokobu info és az ülés dokumentumai. Az első pont a napirend tervezet. Az SND frakció kérelmet nyújtott be a mai napirend enyhébb módosításra vonatkozóan. Az első pont, tehát a napirend elfogadása, az elnök közleményei, majd pedig következik az Európai Szemvevőszék különjelentése a strukturális alapokról és a vízellátásról. Deutsch úr a jelentéstevője ennek az anyagnak, és aztán a legkülső régiók és kisebb égei tengeri szigetek mezőgazdasága, Köztinger asszony a jelentéstevő, ez az ötös pont, a hatos pont pedig az Európai Akadémiára vonatkozó 2008 évi mentesítés megtagadása. Az ötös és a hatos pontot szeretnék megcserélni, tehát először a hatos pontot vennénk sorra, és aztán következne az ötös pont megvizsgáljuk ezt a jelentéstevőkkel, Matyő asszonynal, illetve Köztinger asszonynal, hogy van-e lehetőség erre a módosításra, hogyha igen, akkor így fogunk eljárni, ez lenne a javaslatom. Igen, Geyer úr egyetért, akkor ezt illetően módosítottuk a napirendet, hogyha Matyő asszony és Köztinger asszony egyaránt egyetértenek ezzel, tehát először a hatos pont következik, azt követi majd az ötös pont. Egyéb észrevétel nincsen, akkor áttérünk a második pontra. Mm-hmm a 2010. november 30-ai december 1-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ezt a múlt héten e-mailben megkapták, a szokásos eljárás az, hogyha lennének észrevételek a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, akkor kérem, hogy ezt közöljék velünk, hogyha nincsenek, akkor a jegyzőkönyvet a mostani ülés végén elfogadottnak tekintjük. Aztán az elnök közleményei, Nincsenek közleményeim, minden szerepel a Kokóbű infóban, minden rendelkezésre álló nyelven webstream közvetítés van, tehát hogyha valaki bekapcsolja a mikrofont, akkor a kamera ráirányul, és még néhány további közlemény a holnapi hetes pontot illetően, a szemvevőszék nem lesz képviselve, Galia úr részéről családi okok miatt nem tud hozzánk ellátogatni, Ussi úr fogja őt képviselni. Az ír tag. Itt némi csodálkozást látok a szemvevőszék tagja részéről, tehát holnap nem Galéa úr keres majd fel minket, hanem Úsi úr. Aztán nézzük akkor a külön jelentéseket. A szemvevőszék külön jelentésével kezdjük a strukturális alapok kapcsán. A strukturális alapok forrásainak felhasználása a háztartási vízellátásra. 9 per 2010-es jelentésről van szó, Massimo Veri úr csapata ezzel kapcsolatban külön jelentést készített, a jelentéstevő Deutsch úr. Éppen ezért azt javasolnám, hogy először hallgassuk meg a szemvevőszék képviselőjét, aztán Deutsch urat és az esetleges észrevételeket a képviselők részéről. Veri úr a szó. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A szemvevőszék külön jelentése, az Európai Szemvevőszék külön jelentésének az volt a célja, hogy megvizsgálja, hogy hatékonyak-e a háztartási vízellátásra fordított kiadások, mármint ezeknek a felhasználása, és az Európai Unió környezeti politikájába tartozik a vízfelhasználás. Tudjuk, hogy a természetes erőforrások észszerű felhasználása a célkitűzés a fenntartható fejlődés mellett. Ez a jelentés arra a kérdésre válaszol tehát, hogy az európai alapokat, amelyeket arra használtak fel, hogy a vízügyi infrastruktúrát erősítsék, optimális módon költötték-e el. A szemvevőszék különös figyelmet fordított a következőkre. Az egyik, hogy a megfelelő megoldásokat alkalmazták-e annak érdekében, hogy az igényekre választ, az igényeknek megfeleljenek. A második dolog az, hogy sikerült-e javítani a vízellátást, a háztartási vízellátást. A harmadik dolog pedig az, hogy mindezt a lehető legkevesebb költség mellett az Európai Unió számára. Ez a vizsgálat négy tagországot vett figyelembe, Spanyolország, Görögország, Portugália és Olaszország, amelyek tulajdonképpen a rendelkezésre 2000 és 2006 között rendelkezésre álló összeg gyakorlatilag 90%-át kapták, ez 4 milliárd eurót jelent körülbelül. Az audit eredményei 29 eh, tagú minta, minta vizsgálatára, vizsgálatára alapulnak. Tehát 29 projektet vizsgáltunk meg, amelyeknek a teljesítményét néztük. Az átfogó végkövetkeztetés az a következő. Az európai támogatás az valóban hozzájárult ahhoz, hogy javítsa a háztartási vízellátást, azonban jobb eredményeket lehetett volna elérni és kevesebb költséggel az európai költségvetés számára. Azonban felmerül a kérdés, hogy részletesen melyek a főbb eredmények, a főbb következtetések ebben a jelentésben. Először is, ami azt illeti, hogy az igényekre való legjobb reakciót találjuk meg, legjobb választ, a számvevőszék arra a következtetésre jutott, hogy az igények elemzésénél nem vették figyelembe azt a tendenciát, hogy az egyfőre eső ivóvíz fogyasztás csökken, és egyes esetekben nem vették figyelembe a már rendelkezésre álló erőforrások összességét sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy kínálat oldali megközelítést alkalmaztak, a kínálatot növelték, ez pedig az új infrastruktúrek létrehozását, létrehozásának kedvezett nem pedig egy fenntartható megközelítés alkalmazásának, amely a kereslet oldalát is figyelembe veszi, illetve a rendszer hatékonyságát, azt, hogy úgy ruházzanak be, hogy végül a vízhálózaton belül a víz veszteséget csökkentsék és racionalizációs intézkedéseket hajtsanak végre, illetve hogy rugalmasabban használják fel a meglévő erőforrásokat. Végül pedig a bizottság, amikor például nagy projektekkel foglalkozott, amelyet a regionális alapok vagy kohéziós alapok támogatták, nem hozott valódi hozadott értéket, és ez a tagállamok hatóságaira is elmondható. Tehát amikor a kérelmeket elemezték, értékelték, nem teremtettek valódi érté, hozzáadott értéket. Azt el kell mondani azonban, hogy a bizottság, az Európai Bizottság bevezetett egy feltételt, egy támogatási feltételt, de sajnos ennek a megvalósulását nem ellenőrizte rendszer szerűen. A számvevőszék tehát a következő ajánlásokat fogalmazta meg a külön jelentésében. Az egyik az az, hogy a tagállamok mérjék fel a rendelkezésre álló erőforrásokat teljes mértékben, és vegyék figyelembe a vízfogyasztás, egyfelé jutó vízfogyasztási tendenciákat. Aztán az alternatív megoldásokat is vegyék figyelembe a kínálati oldalon, ahelyett, hogy új erőforrásokat használnak ki. Emellett a bizottságnak azt is meg kellene vizsgálnia egy igény, egy bizonyos összegű támogatás odaítélése előtt, hogy minden intézkedést meghoztak-e már a rendelkezésre álló víz készletek hatékony felhasználása érdekében, és ösztönöznie kellene a tagállamokat, hogy ezt megtegyék. Ami azt illeti, hogy a pénzösszegeket hogyan használták fel, hogy elérték-e ezek a célkitűzéseket, az auditból az derült ki, hogy sikerült kézzelfogható eredményeket elérni. Valóban növekedett a rendelkezésre álló vízkészletek mennyisége, a víz ellátó hálózat lefedettsége nőtt, és a víz minőség is, és a, a szolgáltatás folyamatossága is javult. Azonban előfordult, hogy voltak olyan projektek, amelyek ugyan fizikailag elkészültek, de nem voltak operatív szakaszban, nem működtek, mert a kiegészítő infrastruktúrát még nem készültek el. Más esetben kiderült, hogy egyéb korlátozások vannak, amelyeket nem sikerült, amelyeket nem sikerült felülemelkedni, és ezért nem működnek a projektek. A meg, a rendelkezés álló információk nem elegendőek, a nyomonkövetési eszközök nem megfelelőek, tehát így csak részleges információk állnak rendelkezésre. Az Európai Bizottság bizonyos támogatási döntések meghozatala előtt jobban kellene, hogy vizsgálja a feltételeket, amiket szab, például a vízveszteségek csökkentését. Tehát az Európai Számvevőszék azt ajánlja, vagy azt javasolja a tagállamoknak, hogy már a tervezési fázisban ellenőrizzék, sőt garantálják azt, hogy a kiegészítő infrastruktúrák rendelkezésre állnak, és így nem akadályozzák majd később a projektek elindulását. Hatékonyabb monitoring eszközöket is kell alkalmazni, és az Európai Bizottságnak pedig konkrétan meg kellene határoznia, hogy melyek azok az információk, amelyekre a pályázati kérelmek kiértékeléséhez szüksége van. Ami pedig a gazdasági szempontokat illeti, ez a e, harmadik rész, az Európai Unió költségvetésére gyakorolt hatás tehát, Sajnos nagyon sok késedelmet tapasztaltunk, és ebből származó plusz költséget, amelyen javítani lehetett volna a jobb tervezéssel. Aztán a megvizsgált infrastruktúrák hatékonysága is korlátos volt. Két, okból, két paramétert vizsgáltunk. Itt az egyik a hálózat kapacitásához képest milyen a kihasználtsági arány, a másik pedig, hogy mennyi annak a vízmennyiségnek az aránya, amelyet nem számláznak ki, mert elvész a rendszerben. Tehát nagyobb figyelmet kell fordítani a tervezési fázisban a késedelmek okára. Javítani kell az elemzések minőségét, eh, amely elemzések alapján aztán az infrastruktúrát eh, megtervezik. Végül pedig szakaszos megközelítést kell alkalmazni annak érdekében, hogy mondjuk az infrastruktúrát úgy bővítsék, ahogy az az igényeknek megfelel. Végül pedig az európai hozzájárulás meghatározása költséghaszon elemzésen kell, hogy nyugodjon. Ez komoly hiányosságokat mutatott, és sajnos nem garantálta az európai erőforrások hatékony felhasználását. és a kihagyták például azt, hogy az egyes projekteknek milyen potenciálja van, milyen lehetősége van, a vízdíjakkal kapcsolatban. A számvevőszék felhívta arra a figyelmet, hogy a kiszámlázott vízdíjak a pályázatokban általában nagyon alacsonyak, és a reális költségekhez képest, a szolgáltatás reális költségeihez képest hosszú távon is alacsonyabbak, és ez azt jelenti, hogy az amortizáció és egyéb környezeti költségek tulajdonképpen nem szerepelnek sehol, ezeket figyelmen kívül hagyták. Ez nem, nem jogszerű, és nem lehet ezt azzal magyarázni, hogy szociális támogatást kell biztosítani a fogyasztónak vagy bizonyos családoknak. Ezt persze anélkül mondjuk, annak tudatában mondjuk, hogy nyilvánvaló, hogy a vízszolgáltatás ára egy úgynevezett kritikus szintet nem haladhat meg, hiszen ez egy alapvető szolgáltatás. A jelentés megjegyzi, hogy a családok által, a fogyasztó által fizetett összeget úgymond modulálni kell, oly módon, hogy ez nem csak a működési költségeket fedezi, hanem az infrastruktúra karbantartásának a költségét is. Ezeket az alapelveket megtaláljuk a vízügyi keretirányelvben, amely a költségek megtérülését megfogalmazza már 2010-től, mint kötelezettség. Ezt az alapelvet egyébként már régen ismerték, már régen alkalmazták. A számvevőszék azt ajánlotta, hogy a bizottság nagyobb figyelmet fordítson az elemzés minőségére, és azt, hogy nagyon-nagyon szigorúan alkalmazza a költségek megtérülésének alapelvét, hogy az annak érdekében, hogy a leghatékonyabb megoldást válassza allokatív szempontból. Ez tehát a számbevőszék jelentésének a lényege. Köszönöm, elnök úr! Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm önnek és az auditőröknek, akik megfogalmazták ezeket az észrevételeket. Deutsch úr hat ajánlással készítette el a munkadokumentumát. Deutsch úr most az ön elemzése következik, és hogyha ezután van igény erre, akkor a bizottság is reagálhat az elhangzottakra. A bizottság képviselőinek majd szívesen megadom a szót ezzel kapcsolatban. Tisztelt kollégák, hogyha önöknek is észrevételik vannak ezen vita során, akkor jelezzék, és akkor önöknek is meg tudom adni majd a szót. Köszönöm a szót. Mélyen tisztelt elnök úr, kedves kollégák, tisztelt jelenlévők! Engedjék meg, hogy előjáróban két megjegyzést fogalmazzak meg. Elsőként is, eh, elsőként is szeretném megköszönni itt a Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának ülésén az Európai Számvevőszék tagjának, Vári úrnak, illetve munkatársainak a nagyon magas színvonalú, alapos szakmai munkáról, tanúskodó. er, is blijkbaar een, probleem voor de mensen die naar het Frans Gond van úgy tűnik a franciára történő tolmácsolással. Úgy látszik, hogy nem tudják hallgatni a francia nyelvű tolmácsolást, de most már működik, úgyhogy minden rendben. Először azt szeretném megkérdezni, hogy most működik-e a tolmácsolás. Most működik. Nagyon jó. Hogyha egyébként pedig a webstream közvetítést figyelők egy üres széket látnak, az nem azt jelenti, hogy én nem vagyok itt és úgy beszélek, hanem ha jól látom, az előttem lévő asztalon egy olyan papír szerepel, hogy a tőlünk balra lévő gombot kell bekapcsolni, és akkor látszik az illető ember de ha én a balra lévő gombot kapcsolom be, akkor nincs hangom. Ha a jobbra lévő gombot bekapcsolom, akkor hangom van, de nem látszik a képem. Szerintem jól, áll, jól járnak a közvetítése nézők, hogyha csak a hangomat hallják, és nem látják az arcomat, úgyhogy sokkal fontosabb, hogyha visszatérünk a eredeti előterjesztéshez. Tehát, kedves kollégák, először is szeretnék Köszönetet mondani szeretném elismerésemet kifejezni az Európai Számvevőszék tagjának, Vári úrnak, illetve munkatársainak a nagyon magas szakmai színvonalú alapos különjelentésért. Azt gondolom, hogy egy olyan dokumentum fekszik az asztalunkon, ami kapcsán alapos és elmélyült eszmecserét tudunk folytatni. Másodiként engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy én azért is örülök annak a lehetőségnek, hogy ennek a külön jelentésnek, illetve a külön jelentéshez kapcsolódó bizottsági jelentésünknek a jelentéstevője lehetek, mert hosszú-hosszú idő óta mély meggyőződéssel vallom, hogy az Európai Uniónak adóssága van abban a kérdésben, hogy milyen jelentőséget tulajdonít a 21. században a vízkészlet megőrzésének, adóssága van az Európai Uniónak az egyes tagországoknak a tekintetben, hogy mekkora figyelmet fordít erre a rendkívül fontos, meghatározó természeti erőforrásra. Nem ez a mai eszmecserénknek a tárgya, vagy talán nem ez a közvetlen tárgya, de mély meggyőződéssel vallom, hogy legalább annyi figyelmet kéne fordítanunk a vízkészlet megőrzésének a kérdésének, az ezzel együtt járó problémáknak, mint amekkora figyelmet fordítunk a globális felmelegedés, a klímaváltozás kérdéseinek, illetve amekkora figyelmet fordítunk a szénhidrogén kincs világméretű apadásának kérdéseivel és így a megújuló energiaforrások ügyének. Ezért is örülök annak, hogy eh, Vári úrék az Európai Számvevőszék elkészítette ezt a külön jelentést, mert a külön jelentés eh, nagyon fontos és pontos szakmai megállapításain túl önmagában a víz, mint stratégiai erőforrás jelentőségére hívja föl a külön jelentést, és reményeim szerint az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának a jelentése is a eh, figyelmet. Tisztelt kollégák, ahogy ezt Vári úr is említette, 2000 és 2006 közötti fejlesztések voltak a vizsgálat tárgyai. Ezek a fejlesztések döntő részben négy országban valósultak meg. Szeretném ugyanakkor jelezni, hogy nem négy ország gyakorlatáról, hanem a közös uniós gyakorlatról van szó. Ez nyilvánvalóan Vári úrék jelentéséből is kiderül. Ez különösen azért fontos, mert ha megengedik, én arra szeretném felhívni még mindannyiunk közös figyelmét, hogy a jelenlegi költségvetési időszakban, a jelenlegi programozási időszakban 2007 és 2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, illetve a kohéziós alapból támogatásokra jogosult 15 uniós tagállam hasonló a vízkészlet minél hatékonyabb felhasználására vonatkozó ezzel összefüggő fejlesztésekre mintegy 25 milliárd eurós uniós forrást használ föl. Nem arról van tehát szó, hogy a mintegy öt évvel tz évvel ezelőtti beruházások szakmai tapasztalatait levonva a könyvtárnak dolgozunk az irattárnak dolgozunk mert ebből csak bonyolult áttéteken keresztül lehet következtetéseket levonni hanem arról van szó hogy a mai eszmecserénk eredményeként kialaktandó közös következtetéseink abban segthetnek hogy a jelenlegi programozási időszak twenty five milliárd eurónyi forrását minél hatékonyabban lehessen a vzkészlet megőrzése felhasználásával összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre felhasználni. Nem szeretném természetesen megismételni mindazt, amit eh, Vári úr eh, elmondott. Azt szeretném jelezni, hogy eh, jelentéstevőként kivétel nélkül osztom azokat a megállapításokat, amelyek az alapos elemzésre épülnek. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak azokról a megállapításokról, amelyeket jelentéstevőként kívánok az Európai Számvevőszék külön jelentéséhez fűzni. Elsőként is szeretném ismételten aláhúzni, hogy nem lehet másból kiindulni, mintsem, hogy a 21. században stratégiai fontosságú természeti erőforrás a víz, ezért ennek a stratégiai jelentőségű természeti erőforrásnak a megőrzése az eh, mindent megelőző prioritás kell, hogy legyen. Mármint a vízkészlet felhasználásával kapcsolatos teendőink során másodikként engedjék meg hogy eh, azt eh, felidézzem hogy a jelentésemben külön megállaptásként szerepel az hogy az európai számvevőszék külön jelentésére éptve rendkvül fontos az integrált vzkezelési rendszerek kialaktását szorgalmazó gyakorlat elterjesztése. magyarul arra van szükség olyan szép kifejezéseket használunk mindig integrált meg mindig rendkívül bonyolult, és a többi, és a többi. Konkrétan arról van szó, hogy a környezetvédelmi és a gazdasági szempontokat egyszerre érvényesítő vízkezelési rendszerek kiépítésére van szükség. Nem lehet olyan gyakorlatot folytatni, amikor a környezetvédelmi szempontokat háttérbe szorítják, a gazdasági szempontok is nyilvánvaló, lévén bocsánat a kifejezésre túl egyszerű, pénzről, fejlesztési forrásról, nagyon komoly gazdasági szempontokról van szó, nem lehet, hogy eh, a gazdasági észszerűséget eh, minden határon túl megerőszakolják, adott esetben túlhangsúlyozott környezetvédelmi szempontok. Itt egy egyensúlyra van szükség. Harmadikként engedjék meg, hogy a megállapítások közül kiemeljem azt, amiről Vár úr is beszélt, sokkal körültekintőbb tervezésre van szükség bocsánat, hogyha szokatlan a kifejezés, képtelenség az a helyzet, hogy amikor evidencia kell, hogy legyen, hogy egy stratégiai jelentőségű erőforrásról van szó, akkor a víz felhasználásához kapcsolódó, jelentős uniós forrásokat is igénybe vevő fejlesztésekkor nem vagy nem pontosan mérik föl a víz felhasználásának a mennyiségét. És tulajdonképpen a beruházást végrehajtók nincsenek azzal tisztában, hogy milyen volumenű, milyen nagyságrendű lesz a beruházás elkészültét követő időszakban a, a, a vízfelhasználás. Másrészt ugyancsak képtelen az a, az a helyzet, hogy egyszerre egy időben ugyanazok a szereplők ugyanúgy uniós forrást vesznek igénybe a tisztított víz mennyiségét növelő beruházásokra, illetve olyan programok megvalósítására, amelyek a vízfelhasználást csökkentik. Egyik oldalon tehát megjelenik jelentős új kapacitás, másik oldalról ugyanazok a szereplők, tagállam, régió, önkormányzat, az üzletére szereplői ugyanúgy uniós forrásból olyan pénzeket használnak föl, amelyek a vízfelhasználás nagymértékű csökkentését célozzák. Ez nyilvánvalóan egyszerre egy időben ugyanazon szereplőktől nem elfogadható eh, magatartás. Nyilvánvalóan ezért van szükség a, a pontosabb eh, tervezésre. Azt is szeretném aláhúzni, nem, nem a drámai képet szeretném persze, persze erősíteni, de hát valóban eh, az Európai Számvőszék különjelentése olyan fejlesztésekkel is, olyan beruházásokkal is találkozott, amely beruházások kifogástalanul, szabályosan történtek meg, és azért nem üzemelnek lassan több mint egy fél évtizeddel azok elkészülte után, mert kapcsolódó, apróbb infrastruktúrális fejlesztések nem készültek el. Hát elkészült a gépjármű, ott van minden extra, csak még egyelőre nincsen meg a sluszkulcs. És ezért az autó áll a garázsban. Valószínűleg ez nem megfelelő segítség a családnak. Az autó azért van, hogy utána a család tudjon vele utazni. És végül, de nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartom, hogy a tervezés, a minél megalapozottabb tervezés érdekében valamennyi érintett fél az eddigieknél is alaposabb bevonására van szükség a pontos kalkulációk elkészítése érdekében. Tehát tagállamoknak, régióknak, helyi önkormányzatoknak, gazdasági élet szereplőinek sokkal együttműködőbb, az érintetteket még az eddigieknél is nagyobb mértékben bevonó tervezésre van szüksége. Tisztelt kollégák, ezek röviden a, a, a e, megállapítások. Még egyszer szeretném aláhúzni, egy olyan kérdésről beszélünk, amely infrastrukturális infrastruktúrális fejlesztéseket ebben a programozási időszakban 25 milliárd eurónyi uniós forrás támogatja. Fontos tehát, hogy olyan tapasztalatokat, olyan megállapításokat tegyünk, amelyek segítik ezen források minél hatékonyabb felhasználását. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ajala Sander, Makakis úr kért szót. Kérdezem, hogy kérem még valaki. Ha nem, akkor ez a két hozzászóló kezd. És utána pedig a bizottság képviselőjének adom meg a lehetőséget, hogy reagáljanak az elhangzott felvetések. És a vég, végén pedig majd kérdésekre is lesz lehetőség. Tehát Szajla Szender, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném Dajcsúrnak megköszönni a azt, amit most mondott, és köszönöm szépen az ajánlásait is. Azt hiszem, hogy nagyon észszerű ajánlások ezek, és tükröződik bennük az a szükséglet, hogy levonjuk a következtetéseket a strukturális alapok felhasználására vonatkozóan, ami a háztartási vízellátás, az minőségi ivóvízellátás és a kapcsolatban érvényes. Hát itt vannak ugye dél-európai országok, amelyek érintettek ebben. Vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, nagyon komoly nehézségekkel néznek szembe az ellátás terén, és igen észszerű a hatékony vízfelhasználás megvalósítása. Ami a szemvevőszéki jelentést illeti, én Szeretném, hogyha minden információ rendelkezésünkre állna, és szeretnék néhány kérdést föltenni a számvevőszék képviselőjének. Az egyik kérdésem az az, hogy azért erre a négy országra összpontosítottak, mert nyilvánvalóan ez a négy tagállam használta fel az európai források legnagyobb részét. Ugye három ország a kohéziós alapokra is jogosult, tehát, hogy ezeket a pénzeket arra használták fel, hogy a vízminőséget az Európai Unió által meghatározott követelményeknek megfelelővé tegyék. Ugye a 2000-2006-os időszakról van szó, és közben ezt a jelentést 2010-ben kaptuk meg, vagy 2010-ben készült el. 2008-as becsült vízfogyasztási adatok szerepelnek benne. Hát a 2008-as év a legbrutálisabb év volt, már ha válságot tekintjük, ezt mindenki tudja, hogy a dél-európai országokat mennyire komolyan érintette ezt. Tehát kérdezném a számvevőszéket, hogy például ezt figyelembe vették-e a vizsgálatuk során. Aztán pedig az olyan országok, mint az én hazám, ahol ugye a gazdasági növekedés az megállt 2007-ben, ugye jött két millió bevándorló, rengeteg turista áramlik a mi országainkba, tehát gyakorlatilag nincs egyensúly, nagyon szezonális a vízfelhasználás, növekszik, csökken, tehát nehéz előre becsülni az adatokat, nagyon nehéz. Hát 2007 év végén azért már tudtuk, hogy 2008-ban egy komoly válság következik, és mégis ezt az évet használták benchmark évnek, tehát kiinduló pontként ezt határozták meg. Tehát talán lehetne ugye lehetőség kellene, hogy legyen arra, hogy ugye csökken a fogyasztás, de aztán lehetnek váratlan emelkedések ebben a felhasználásban. Tehát mondjuk én egyetértek a szemvevőszékkel, és köszönöm azt, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy ugye a jó gyakorlatok cseréje fontos, azonosítsuk be azokat a paradox helyzeteket, amik felmerülnek. Tehát a jó gyakorlatok használásával, felhasználásával mondjuk ilyenek a háztartási vízórák, lehet csökkenteni a fogyasztást, hatékonyabban lehet tenni a fogyasztást. De igazából ugye nem tudtuk azt megbecsülni, hogy ekkora mértékben csökken majd az egyéni, az egyfőre jutó vízfogyasztás. Engem nagyon érdekel az erőforrások feltárása, tehát olyan vízkészletek feltárása, amelyek közelebb vannak a városi területekhez, és ezeknek a hatékonyabb felhasználása szerintem ez életbe vágó. Az is nagyon fontos, hogy a számvevőszék ajánlásait itt megfogadjuk ebben a témában tehát azzal a követelménnyel kapcsolatban, hogy a vízveszteségeket kerüljük el. Mert nagyon sok esetben a városokban az infrastruktúra felújítása, karbantartása lenne a lényeges, azért, hogy a veszteségeket, a hatalmas veszteségeket elkerüljük ahelyett, hogy újabb infrastruktúrát építünk, tehát jobb minőségűvé kellene tenni a meglevőket. Köszönöm, mondja az elnök, és Tachi Márka kiszúr. Köszönöm, elnök úr, először is köszönetet mondok Deutsch úrnak jelentéséért, és a víz jelentőségének hangsúlyozásáért is jó, hogy a szemvevőszék külön jelentést készített egy nagyon érzékeny témáról, ahol viszont világos ö, eredményeket is tudunk kell mérni, kollégák, és ezért jelentkeztem, mert hogyha megnézem ezt a külön jelentést, akkor kérdés az, hogy a tagállamok, illetve a bizottság hogyan bánik egy világosan körülhatárolt céllal, világosan körülhatárolt pénzügyi forrásokkal, amelyek szűkre szabottak és szeretném a kollégákat felhívni arra, hogy vessenek egy pillantást ezekre a köztes tabellákra. A 22-es oldalon a bizottság pénzügyi támogatásokat sorolja fel, és ez szerint ez csak egy kiegészítő haszonnal járt tulajdonképpen. Van még néhány projekt, amelyeket a hiányzó szakaszok miatt mostanáig nem lehetett üzembe helyezni. És aztán a 62-es oldalon különféle korlátozások vannak a projekteket illetően, tehát hogy ezek nem működnek. A 27-es oldalon az áll, hogy az eredményjelentések korlátozott értékűek voltak, és aztán a 28-as oldalon a takarékosság elvéről esik szó, amelyet a késedelem és a költségtúlépések korlátoztak. A 29-es oldalon az operatív gazdaságosság korlátozott egyes projektek esetében, és így tovább. Nos, mindez azt jelenti, hogy ezen a korlátozott téma területen. Ez a jelentés csak észrevételeket tartalmaz, azt illetően, hogy a témával nem bántak megfelelő módon. És éppen ez az ok, ami miatt most nekünk parlamentként a teljes témával újra foglalkoznunk kell, és nem lehet egyszerűen az a helyzet, hogy ebben a szakaszban, amikor az új bizottság bizottsági tagok működnek. Például Hán biztos úrt megkérdeztük, hogy ő nem vállal ezért felelősséget, azért mert akkoriban még nem volt hivatalban, amikor ezek a projektek zajlottak. De ez így nem megy tovább, hogyha ezen az érzékeny területen világosan kijelentésre kerül, hogy a forrásokat nem használták fel takarékosan, hanem nagyon sok forrást fordítottak a projektekre, és azok még eredményesek sem voltak, akkor az világos utalás arra, hogy a bizottságnak meg kell változtatni a irányvonalát, és ez csak azt jelentheti, hogy a forrásokat nem lehet kifizetni olyan projektekre, amelyeknek értéke csupán korlátozott. A jövő hét, hetekben és hónapokban ezt a témát még figyelemmel fogjuk követni. Köszönöm szépen, Dolcs úr! Eh, Köszönöm szépen! Flogon úr kért szót, úgy látom, és kérdem, hogy szeretne még valaki hozzászólni, és aztán a bizottság, illetve a számvevőszék következik. Egyetértek az előadónak az észrevételeivel, úgyhogy nagyon röviden szeretnék fogalmazni. Kiváló átfogó jelentést készített. A számvevőszék egyik megállapításával szeretnék röviden foglalkozni, amely egy kicsikét aggályos volt számomra, és úgy tűnt ebből, hogy a víznek a teljes költséget a fogyasztók kell, hogy viseljék. Nem tudom, hogy a szociális vonatkozásokat figyelembe vették-e ebben a megállapításban. Például vannak olyan családok, amelyek nagyon sok vizet használnak, ahol sok a gyerek, de szegények, vagy beteg van a családban, és emiatt kell sok víz. Tehát a szociális vonatkozásokat is tekintetbe kéne venni. Eh, Elnök, köszönöm. Most pedig a bizottság képviselőjének adom át a szót. Az 1-es, 2-es, 3-as ajánlás, illetve a B pont konkrét kérdéseket vet fel, és ezekre szeretnék észrevételeket tenni, illetve az előadó észrevételeire is szeretnék reagálni. Sőt, a kollégáknak a kérdéseire is ki kéne térni Dzsambos, illetve a bizottság képviselője. Átadom a szót, kedves kolléga. Köszönöm, elnök úr! Jó napot kívánok! A számvevőszék megállapítása, hogy a háztartási vízellátásra fordított kiadások hatékony felhasználása hozzájárult a hálózat fejlesztéséhez, a vízellátás minőségének a javításához és a szolgáltatás folyamatosságához. Négy tagállamra, Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra és Olaszországra összpontosít a jelentés. A háztartási vízellátás eh, kiemelt finanszírozási eh, terület náluk. 13 százalék a eh, részesedése ennek a támogatásnak az érintett tagállamok vízügyi fejlesztéseiből. A tagállamok elsődleges felelőssége az, hogy kiválasszák, végrehajtsák a társfinanszírozott projekteket ezen a területen. A kohéziós, illetve az ERFA kiemelt projektek, az Európai Bizottság vizsgálatát kell, hogy teljesítsék a megfelelő jogi keretek között, és onnan kapják az engedélyt. 2017, 2007 és 2013 között az Európai Bizottság kijelölte ezeket a kereteket. 50 millió euró feletti értékű projektekről van szó, és ezeket ellenőrző listák, illetve konkrét képzés alapján kezelik. Az egyik konkrét hogy amelyel a, jelens, a jelentés foglalkozik, az az önköltségnek a megtérülése a projektek keretében. A vízügyi keret irányelv konkrétan a 9-es cikknek a rendelkezései kötelezőek január 1-től, 2011. január 1-től minden tagállam számára, és a hatékonyabb árak képzése válik ezáltal lehetségesé az önköltségek megtérülését biztosítva. 2008. júniusában az Európai Bizottság kiadott erről egy közleményt, a szennyező fizet elv alapján szabályozva a vízügyi fejlesztéseket. Az infrastruktúra, amelyet az EU forrásaiból fejlesztenek, építenek. A víztisztító telepek a közösségi jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek. Az Európai Bizottság a vízügyi infrastruktúra fejlesztéseket komplex projekteknek tekinti, több fázisban valósítják meg őket, és a szükséges infrastruktúra rendelkezésre állása nagyon fontos, lehetőleg egyidejűleg az előadó úr megállapításaival kapcsolatban a következő észrevételeket szeretnénk előterjeszteni, illetve néhány elemet is felvonultatnánk. A, a tagok, a képviselők által tett észrevételekre. A vízügyi keretirányelv az Európai Unió folyóit, partvidéki vizeit, illetve tavait, a vízügyi erőforrásait szabályozza azzal a célral, hogy 2015-ig ezek minőségét biztosítsuk Fentartható, integrált vízgazdálkodást szorgalmaz a szabályozás, és 2010 márciusáig kell megalkotni a vízgyűjtő területeknek a gazdálkodási tervét, illetve az EU szintű vízgazdálkodás, a hiányoknak a kezelése, a környezeti erőforrások, illetve a biodiverzitás és egyéb a talajvédelem kérdéseit is ki kell dolgozni 2012-ig. A jelenlegi programozási időszakban 2013-ig már is megindult a belső értékelése a kiemelt projekteknek. És a Jespers technikai segítségnyújtás keretében a kiemelt projekteknek a benyújtása előtti szakaszban segíti a tagállamoknak a munkáját. A négyes pont tartalmazza a jelentés tervezetében az erre vonatkozó megállapításokat, és az infrastruktúra közösségi finanszírozását is eh, leírja. Az Európai Bizottság a vízügyi infrastruktúra fejlesztést komplex projektnek tekinti, és több fázisban valósulnak ezek meg, ezért a szükséges infrastruktúra fontos, hogy elkészüljön időben. Ez, ennek a hiánya nehéz helyzeteket teremthet, ezt el kell kerülni. És a környezeti értékelésre vonatkozó irányelvet is érvényesíteni kell a projektek hatásvizsgálata során aláhúzza a bizottság, hogy a 2000 és 2006 közötti időszak a vízgazdálkodás hatékonyságára hívta fel a figyelmet, és valóban nagyobb figyelmet kapott ez a kérdés. A vízhiány, illetve az asszály szabályozása 2007-ben történt meg, és a preventív intézkedéseket hangsúlyozza a bizottság, a vízveszteség elkerülése, a víztakarékosság, illetve megfelelő vízárképzés segítségével szeretnék hatékonyabbá tenni tenni ezt a területet, és ezek az ügyek felismerültek ennek a kérdésnek a vitája során. Azzal szeretném zárni, hogy január 26-án fogadja el majd a bizottság regionális politikáról és a fenntartható növekedésről alkotott anyagát, amelyben aláhúzza a strukturális alapok hatékony felhasználását. 8 milliárd euróról van szó 2007-től 13-ig a vízügy területén, és a víz takarékosságot, illetve a vízügyi hierarchiát hivatott ez a forrás fejleszteni a keresleti oldal kezelésével. Köszönöm. Köszönöm. Ezt a tehát a héten fogadjuk el, és a Környezetvédelmi Szakbizottság is közelről követi majd ezt a munkát. Vári úr, tehát röviden reagálhat a különböző kérdésekre, Ajala Szender, valamint van úr részéről néhány záró megjegyzés formájában. Köszönöm, elnök úr, ami Ajala Szender asszony kérdéseit illeti, elsősorban egy pontosítással élnék azaz a technikai jelleget illetően a számvevőszék feladatában. Hogyha megnézi a jelentés 15-ös bekezdését, nos ez szerint a dokumentumokat minden szinten megvizsgálták, üléseket szerveztek, a különböző helyi hatóságok és civil társadalom képviselőivel, ahol is megvizsgálták a különböző infrastruktúrák megvalósítását a kiválasztott projektek esetében. A szemvevőszék ezen kívül szakértőkre is szám, támaszkodott, ami a vízellátást illeti, illetve az ezzel kapcsolatos mérnöki feladatokat. Nos, tehát Ajala Szender asszony észrevételén nagyon fontosak, inkább politikai ö, tiltakozás jellegűek ezek, de ez nem csökkenti a szemvevőszék megjegyzéseinek objektív jellegét. Aztán nyilvánvaló, hogy abban az időszakban egy válság volt, ez tény, de ez nem a mi hatáskörünk, hanem a parlament hatásköre, hogy ezt értékelje. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a szemvevőszék értékelései, hogyha megnézik a jelentést, illetve a táblázatokat, akkor a válság előtti időszakra vonatkoznak. Ez egy strukturális jellegű adat. Nos, ezek előre bocsájtásával ami Wagen úr észrevételét illeti, aki helyesen veti fel a társadalmi fenntarthatóság problémáját a víz ár, a vízdíj esetében, hiszen a fogyasztót nyilvánvalóan támogatni kell, meg kell nézni a család összetételét is. Nos, elmondanám, hogy ezt az adatot illetően a szemvevőszék nem hagyja figyelmen kívül ezt a vetületet, hiszen ha megnézik a 78-as bekezdést a jelentésben, ott elhangzik, hogy a költségek ráterhelése a felhasználóra, nos ezt az irányelv tartalmazza ezt az elvet, de ez az elv már ismert volt, és a bizottsághoz is intézném a szavaimat ebben a tekintetben. Nos, ez már az irányelv hatályba lépése előtt létezett ez az elv, hiszen létezett egy dokumentum, amely a 35-ös jegyzetében szerepel a szemvevőszéknek, mely szerint ez az elv már előzetesen létezett. Tehát ami a költségek felhasználóra való terhelését illeti, ami a víz költségét illeti, a szemvevőszék pontosítja ebben a bekezdésben, hogy a költség megtérülés módosítható különböző tényezők figyelembevételével, mint például a szociális, környezetvédelmi, gazdasági kihatások, valamint a földrajzi jellemzők és az éghajlati jellemzők. Tehát szociális kihatások is szerepelnek itt, és ez magában foglalja azt, hogy nem kell a felhasználótól a költségek 100%-át újra beszedni Framework Directive, guidance document number one, 2004. 2004. Uh, Azt hiszem tehát, hogy válaszoltam a bizottság észrevételére is, ami a keretirányelv hatályba lépését illeti, mi is tudatában vagyunk annak, hogy 2010-ben lépett hatályba a keretirányelv, de tény az, hogy a költség megtérülés elve már korábban is ismert volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Dank u, eh, mevrouw Ayala Sender. U wilt nog heel... Köszönöm szépen. Sender kollégát kérdezem, hogy vissza kíván-e térni. Hogyha igen, akkor parancsoljon, és utána adom majd meg Darcsónak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak annyit szerettem volna gyorsan mondani, hogy az adatokat itt a jelentésben szereplő adatokat néztem, és ennek alapján tettem fel a kérdést. A kettes számú táblázatot néztem, ahol a becsült értékek, illetve a költségek szerepelnek a 2008-as évre vonatkozóan. És ahogy Tassi Márka úr is elmondta, hogy ezt is elemzik ugye a végkövetkeztetésekben, amelyeket a számbevőszék kiadott, tehát hogy az értékelésének a végén kiadott következtetéseket, és ezeket az éveket vizsgálták. Persze a előzetes becslések nem voltak pontosak bizonyos esetekben, és a 2008-as év az pont egy ilyen eset. A konkrét eset, amire én alapoztam a megjegyzésemet, ugye az egy ilyen volt. A javaslatokat még 99-ben fogadták el, később aztán nekiálltak megvalósítani a projekteket, növekedett a vízfogyasztás a becsült értékekhez képest. És rengeteg változás következett be, mondjuk az idegenforgalom is hozzájárult ahhoz, hogy a vízfelhasználás mértéke növekedett. Tehát gyakorlatilag azt figyeltük meg, hogy állandóan, fokozatosan növekszik a vízfogyasztás mennyisége. Tehát ha megnézzük, az előzetes becsléseket és a valódi fogyasztást mondjuk a válság idején, akkor a végső következtetés, amit levonhatunk, az az, hogy vagy nem végezték el tökéletesen ezeket az előzetes becsléseket, tehát ezek pontatlanok voltak. Én szeretném elmondani a szembevőszéknek, hogy ezt ilyenkor figyelembe kell venni, és az előadó is természetesen tegye ezt meg, hiszen most akkor a kiinduló adatunk ehhez az elemzéshez, ez az adat, ez pont az az év, amikor a válság elkezdődött, tehát ezt figyelembe kell venni én csak ennyit szerettem volna mondani, hogy az elemzésünk kiinduló pontja nem feltétlen pontos adat. Ezt akartam a számvevőszék számára is elmondani. Tudom, hogy nagyon technikai jellegű ez a jelentés, de ennek a fényében kell elemezni a következményeket. Rendben van az, hogy politikai szempontból is, tehát van ennek technikai dimenziója, és van ennek politikai dimenziója, de még egyszer mondom, hogy a becsült fogyasztási adatok nem voltak helyesek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, most akkor Dacs úrnak fogom majd megadni a szót. Nagyon helyes, hogy a politikai dimenzióval is foglalkozunk, hiszen a mentesítéssel is majd foglalkozni kell. Dacs úr ön az előadó, úgyhogy akkor lezárásra átadom a szót. Elnök úr, eh, négy rövid észrevétel. Mindenkelőtt szeretném megköszönni a rendkívül értékes és figyelemre méltó javaslatokat is megfogalmazó eszmecserét a képviselőtársaimnak. Egyrészt örülök annak, hogy egyetértés van itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban is a tekintetben, hogy ezt a kérdést abból a megközelítésből kell vizsgálni, hogy a vízkészlet a 21. században egy stratégiai természetű, természeti erőforrás, tehát így kiemelt figyelmet, kiemelt gondoskodást kell tanúsítanunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Másodszorban, amit Ajala Szender képviselőasszony is említett, eh, valóban fontosak a pontos megállapítások, de pontos megállapítások sorába tartozik az, amit a számvőszék is hangsúlyoz, és amit jelentéstevőként magam is, hogy megalapozott tervezés. Ebben a kérdésben hatékony forrásfelhasználás megalapozott tervezés nélkül nem lehet, és egy képviselő asszony is említette, ennek a szempontnak a határozottabb érvényesítésére van szükség. Harmadrészt, amit az igen tisztelt Európai Bizottsági képviselők is említettek, amit Csácsimákakis képviselő úr is aláhúzott, világos és egyértelmű ellenőrzési rendszerre van szükség. Tehát ha egy stratégiai természeti erőforrásról van szó, ha minden polgárhoz eljutó infrastruktúrális fejlesztésről van szó, ha egy olyan fejlesztésről van szó, ami abszolút a kirakatban van, a szónak jó értelmében, akkor arra van szükség, hogy a lehető legtisztességesebb, legpontosabb, de leghatározottabb ellenőrzés jellemezze az ezen a területen felhasznált uniós forrásoknak a, az ügyét. És végül, de nem utolsó sorban, amit Derek von képviselő úr említett, talán részletesebben kitérhettünk volna. Ez egy, ez egy nagyon fontos észrevétel volt arra a kérdésre, hogy hogyan is alakul a vízdíjnak az ügye. A számvevőszék megállapítása, Nyilvánvaló a számvevőszék logikájában egy pontos eh, helyzetleírás, pontos megállapítás. Az a kérdés azonban, amit, amit Derek eh, felvetett, az főleg annak a figyelembevételével egy fontos kérdés, hogy a vízszolgáltatások területén is, nem minősítsük ezt a kérdést, ez jó vagy rossz, de ráadásul az elmúlt évtized, évtizedek gyakorlata, ugyebár a magánosítás. Tehát ennek a figyelembevételével környezetvédelmi szempontok, a szennyező, használ, a szennyező fizessen elvnek az érvényesítése. Egy olyan elemi jelentőségű közszolgáltatás, egészséges ivóvíz eljuttatása az emberekhez, ami kapcsán a rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévők nem kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy ők vagy a gyermekeik ne fogyaszthassanak elég vizet, és ráadásul a szolgáltatók egyre jelentősebb része magánkézben, ahol természetes profit szempontok is megjelennek, hogy ebben az együttesben hogyan kell, milyen elveket kell alkalmazni egy, egy nagyon pontos vízdíj megállapítás eh, érdekében. Ez szerintem még egy külön eszmecserét eh, igénylő kérdés, de az bizonyos, hogy a szociális szempontokat ezen a területen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Megítésem szerint a számbőszék jelentése és az én észrevételeim is aláhúzzák ezt a kérdést. Köszönöm mindannyiunknak a értékes eszmecserét. Köszönöm szépen mindenkinek, mondja az elnök úr. Igen, most mondják itt nekem, hogy Vári úr szeretne még egy picit hozzászólni. Nem, nem, nem, mégsem. Akkor rendben van, ebben az esetben akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, és rátérhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami most a hatos lesz az előzetes kérésnek megfelelően. Tehát Mathieu kolléga következik. Most magyarázatként mondom, hogy a szocialista frakció kérte a napirendi pontok cseréjét. Rendben van-e ez önökkel? Hogyha ez megfelel, akkor ez így rendben van, különben Köztinger asszonynak kellene megadnom a szót. De hogyha egyetértenek, akkor köszönöm szépen, nagyon kedves ez mindenkitől, és ezt a cserét meg is valósítjuk. Tehát a CEPOL, azaz az Európai Rendőr Akadémia ügyével fogunk foglalkozni. Itt ugye több felvonásos darabról van szó, úgymond nagyon sok minden történt már, tehát a mentesítés megtagadásáról van szó. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy még egy utolsó vitát kell tartani, a számvevőszék képviselői itt vannak velünk, és a SZEPOL igazgatója is itt van mondom még egyszer, tehát hogy a koordinátorok véleménye szerint volt ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy lezárhassuk az ügyet, tehát akkor Matyő asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a negyedik kokobű meghallgatás, mert a lébénél is volt már Buzutil úr kérésére a 2009-es mentesítéssel kapcsolatos véleményügyében. Tehát tulajdonképpen a CEPOL beszámolt, előttünk megjelent, tehát ez a negyedik kiadás már november 30-ai dátummal, és választ kaptunk a kérdésekre, és az utolsó napi rendi pontként a szakbizottság is megtárgyalta megtárgyalta volna a témát, de aztán az elnök azt kért, hogy halasszuk mára. Tehát Bonfi úr az általunk feltett kérdésekre igyekezett választ adni, és a CEPOL igazgatójának nem tettünk fel kérdéseket, hanem az irányító testületnek a biz... tettük fel a kérdéseket, és pontosításokat kértünk. Marini úr, aki a Governing Boardnak a tagja, ennek az irányító testületnek reagált ezekre. Úgyhogy én most az irányító testületnek. Az elnökéhez intézem a szavaimat, Boda úrhoz. igazgató tanácsi tagként Boda úr a kérdéseinknek a címzetje. Tehát hogy is állunk a CEPOL ügyével? 2007-ben a portugál elnökség névtelen levelet kapott, amelyet megkapott az igazgató tanács, illetve a Trojka és az Olaf is a CEPOL rossz gazdálkodásával kapcsolatban. És a nemzetközi számviteli elvek megsértését panaszolja fel. A költségvetés ellenőrzési bizottság pedig válaszokat kért 2008 januárjáig. Ez alapján született egy következő beszámoló, egy jelentés Fournier úr részéről, és a bizottság ennek a szakértői csoportja tájékoztatást adott, és aztán elakadt az ügy. A cseh elnökség során az Európai Bizottság jogi szolgálata hivatalos álláspontot alkotott, illetve szakvéleményt kértünk, és május 18-án 2009-ben az előző igazgató ellen eljárás indult, és azt mondtuk, hogy nem lehet a továbbiakban megbízni benne. Aztán a svéd elnökség pedig az Olaf következtetését, megállapításait kérte, és Boda úr 2006-7-8 során már ott volt, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság már akkor foglalkozott ezzel, és a 2007-es jelentés ugyancsak eh, tárgyalta ezt. Egy kis pontosítást szeretnék az ügyben kérni, hogy az igazgató tanács hogyan kezelt ezeket az ügyeket, mert a Garensen úr, az előző igazgató a gazdálkodás kapcsán, ugye azt mondtuk, hogy együtt kell működni a governing boarddal, és úgy gondoljuk, hogy nagyon sok hanyagság történt, illetve túl könnyen kezelték ezeket a kérdéseket a múltban. A szlovén eh, elnökség kapta meg ezt a névtelen levelet, és ők kezdtek ezzel foglalkozni, és aztán a cseh elnökség vitte tovább az ügyet, és végül is ugyanezen a szinten maradt a, dolog azóta. A helytelen pénzügyi gazdálkodás, illetve a, az előző igazgatónak a visszaélései volt a téma, amit felvetettek, és az a benyomásom az előző igazgató munkájával kapcsolatban, illetve az ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy nagyon kevés koordinációra került sor az igazgató tanácssal való együttműködésben, és aztán a francia elnökség során sem történtek lépések, illetve senki nem volt megfelelő helyzetben, hogy átlássa ezeket a dolgokat, és természetesen, amíg el nem ítélik az embert, addig az ártatlanság vélelmével élhet, de mégiscsak foglalkozni kellett volna ezekkel a részletkérdésekkel, mert elődjének is feltettük ezeket a kérdéseket, és most öntől várjuk a választ, mert tőle nem kaptuk meg. Köszönöm. Köszönöm, Matyő asszony. A nagyon specifikus kérdéseket, a közvetlen korrekt, helyes kérdéseket, amelyekkel a CEPOL vezetője felé fordult. Mielőtt megadnám a szót Boda, illetve Bánfi uraknak, szeretném megkérdezni a szemvevőszék képviselőjét Ossi urat, hogy most fel szólalni. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Én szeretném először a SZEPOL képviselőjének a választát meghallgatni, és majd utána válaszolnék. Tökéletes, mondja az elnök úr. Akkor először ki, ki kíván szólni? Tehát akkor önök szólnának először? Vagy inkább várnak? Jó, akkor önök is várni szeretnének. Hát nagyszerű, <laughs> akkor... Akkor a SZEPOL képviselőinek adom meg a lehetőséget hogy reagáljanak. Tehát akkor először az tanás képviselője kezdi, parancsoljon. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, elnökeit és a jelenlévőket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom önöket arról, hogy a CEPOL vezetős testülete milyen lépéseket tett abban az irányban, hogy kijavítsuk mindazt a hibát, amelyet a jelentéstevőtől, Madame Matyőtől hallottak önök, és a vezetőtestület nevében én szeretnék elnézést kérni, hogy ennyit kell foglalkozni a CEPOL gondjaival, problémáival. Én úgy gondolom, nem vagyunk mi ennyire problémások, és rendőrként eh, igazából a törvényeket és a jogszabályokat nem csak betartatjuk, hanem be is tartjuk. Ahhoz, hogy pontos választ tudjak adni, vissza kell térnem egy kicsit a múltba. Bizonyára tudják, hogy eh, maga a, az Európai Rendőrakadémia, a CEPOL, az 2001-ben alakult meg, és eh, először a tagállami költségvetésekből működött. 2001-ben Kopenhágában egy ideiglenes eh, titkársággal, majd az első költségvetését, amely 2,2 millió euró volt, 2002-ben kapta meg 15 tagállam adta össze ezt a költségvetést. 2004-ben, amikor 10 ország csatlakozott, köztük Magyarország is az Európai Unióhoz, ez a költségvetés 3,6 millióra növekedett. Majd a 2004-es miniszteri tanácsi határozat alapján eldöntésre került, hogy a CEPOL egy állandó titkárságot kell, hogy létrehozzon, és ez a titkárság pedig az Egyesült Királyságba, Brownfinbe kerül elhelyezésre. Nem tudom, hogy hányan jártak ott, de igazából ez a helyszín, én úgy gondolom nem a legkiválóbb, hiszen a semmi közepén van mindenféle ö, olyan közlekedési eszköz és egyéb ö, nélkül, ami lehetővé tenné a kommunikációt és az utazást a ott dolgozóknak és az odautazóknak. Majd 2005 végén a CEPOL titkárság 15 fővel megalakult és elkezdett dolgozni. 4,9 millió eurós költségvetéssel. 2006. január 1-én vált aztán Európai Ügynökségé, szintén tanácsi határozatok alapján, és itt került ebben az évben először a költségvetés megítélésre a parlament, illetve az Európai Közösség által. Ezt a vezető testület annak idején egy nagyon pozitív fejlődésnek tudta be. Maga a vezető testület igazából 2007-ben szembesült azzal, hogy vannak problémák a titkárságon, és vannak gondok a igazgatóval is. Néhány tagállam a vezetőtestületi üléseken ezt szóvá is tette, és a vezetőtestület utasította a problémák megoldására, és a, a szervezői feladatok jobb megszervezésére az akkori igazgatót és a titkárságot. Valójában, ahogy a jelentéstevő Madame Matyő is elmondta, a 2007 évi számvevői jelentésből derült az ki, hogy gondok vannak, számunkra is ekkor derült ki, a, ami ugye 2008. januárjára tevődik ennek a jelentésnek a megérkezése a vezető testülethez és itt a szlovén elnökség idején az igazgatót a vezető testület utasította is a problémák felszámolására és egy akcióterv kidolgozására. Majd 2008 második felében és 2009-ben is egész szigorú ellenőrzést rendelt el a vezetőtestület, és azon belül a pénzügyi és adminisztrációs bizottság, ahol is szintén hibákat találtak, és utasították is ezeknek a kiavítására úgy szintén az igazgatót, illetve döntés született szintén a vezető testület ülésén, hogy létre kell hozni egy számvevői csoportot amelynek az volt a feladata, vagy az a feladata, hogy a pénzügyi műveleteket szorosan ellenőrizze. A cseh elnökség idején végül is olyan konfrontálásra került sor, ahol az igazgató kénytelen volt lemondani, éppen azok miatt a hibák miatt, amelyeket a pénzügyi területeken elkövetett. Ekkor került sor azután a svéd elnökség idején egy átmeneti helyettesítő igazgató kijelölésére, majd az év végén a vezető testület új igazgatót választott Bánfi Ferenc, dr. Bánfi Ferenc személyében, akinek a vezetésével és nagyfokú hozzáértésével a vezető testület teljes támogatásával átalakításra került a vezetés a cepolon belül, ezen belül teljesen átalakításra került a pénzügyi vezetés, új szakemberek kerültek ide eh, bevonásra, felvételre, és eh, visszamenőleg ez az új pénzügyi vezetés megpróbálta mindazt a problémát megoldani, amelyet a törvények és jogszabályok engedélyeztek. Én nagyon remélem, hogy ezek az erőfeszítések, amelyeket mind az igazgató és a titkárság, mind pedig a vezetőtestület tett, és folyamatban vannak még olyan feladatok, amelyeknek nem jutottunk a végére. Nagyon remélem, hogy ez a magyar elnökség idején megvalósul, és az összes hibát ki fogjuk tudni javítani. Vannak olyan pozitív változások még a cepolon belül, amelyek ebben az irányban mutatnak. Az elmúlt év során a vezető testület jóváhagyta az igazgató olyan irányú elképzeléseit és javaslatait, amelyek a titkárság átalakítására, hatékonyabb működésére vonatkoztak, ezen kívül jóváhagyott egy stratégiai tervet, és kifejlesztett egy olyan eszközt, amelyel figyelni, monitorizni lehet a feladatok végrehajtását. A hónap végére elkészül külső szakértők bevonásával a CEPOL 5 éves értékelési jelentése, illetve márciusra tervezzük a CEPOL 5 éves jelentését, amelyekben már új, olyan irányú javaslatokat teszünk, amelyeket itt a Parlament Költségvetési Bizottsága, a Európai Bizottság és a Tanács tett számunkra. Tervezzük, hogy még ebben az évben, a magyar elnökség idején együtt a bizottsággal a CEPOL jövőjével kapcsolatos konferenciát szervezünk egy napban, ahol szeretnénk felvázolni a CEPOL jövőjét, és olyan előrelépéseket végrehajtani, amelyek eh, már nem eh, okozhatnak ilyen jellegű problémákat, mint amelyekről, most, amelyekről én nekem most be kell önöknek számolni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én nagyon remélem, hogy képes voltam önöknek elmagyarázni a CEPOL jelenlegi helyzetét, és azt, hogy milyen jövőt szeretnénk itt az együttműködésben és a kapcsolattartásban egyrészt a titkárság és a vezetőtestület, másrészt pedig az együttműködés javítását a bizottság és a parlament bizottságai irányában. Köszönöm szépen a figyelmüket! Eh, Köszönöm szépen. Nem vagyok olyan szakértője ennek a területnek, de nem vagyok abban biztos, hogy Matthew asszony összes kérdésére választ kaptunk. Most minden esetre Bánfi úrnak adnám meg a szót, aki remélhetőleg foglalkozik majd Matthew asszony többi kérdéseivel. Fiona úr is szót kért, illetve más szeretne hozzászólni, akkor Fiala úr következik majd, de egyelőre Bánfi úr. Dear ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a meghívást. Ahogyan elhangzott, ez a negyedik alkalom, hogy én itt megjelenek Önök előtt. És a CEPOL jelentését Önök elé tárom az eredményeinkről és a programunkról. Őszintén szólva, néhány éve kószáltam itt az épületben, és az épület körül arról álmodtam, hogy milyen jó lenne bejönni a parlamentbe. Most egy kicsit nehezebb szívvel lépek be, de remélem eljön majd az az idő is, amikor élvezetesebb lesz az itt tartózkodásom. Nos, az örökség, ami rám szakadt, nem túl könnyű. De azért mégsem lehetetlen küldetés, nem egy mission impossible. A tévedéseket emberek követték el, és emberek fogják őket kijavítani. Talán egy kicsit nagyobb elkötelezettséggel, profizmussal, együttműködés mellett, és remélhetőleg némi empátiával az önök oldaláról. Senki sem kérdőjelezte meg az európai rendészeti képzési rendszernek a létjogosultságát. Ez valóban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Európában egy világ színvonalú versenyképes rendészeti képzőintézet működjék, és számomra megtiszteltetés, hogy ebben részt vehetek. Hölgyem és uraim, konkrétan a parlament döntésének megfelelően, amely október 7-én született, a harmadik előrehaladási jelentést is benyújtottam, amelyben leírjuk a több éves tervnek megfelelően foganatosított intézkedések mindegyikét. Ezt is a parlament kérte, és konszenzussal fogadta el a vezető testület, és az Európai Bizottság is elfogadta, illetve a belső ellenőrzési terület ugyancsak. Ez időtájt a belső ellenőrzés megvizsgálta a második előrehaladási jelentésünk tartalmát, és arra jutott, hogy a CEPOL jó úton halad a több éves terv végrehajtása terén. És nem hozott elmarasztaló megállapításokat. Arra is felhívták a figyelmet, ugyanakkor, hogy nem teljesen egyértelmű néhány mérföldkő. Ezzel én egyetértettem, együttműködést kínáltam a belső ellenőrzésnek, a szükséges kiigazításokkal, hogy mérhetőbbé tegyük a jövőre, nézve ezeket a mérföldköveket. A következő fontos kérdés, ami az itteni legutóbbi meghallgatás után merült fel, remélhetőleg megfelelő válaszokat adtunk Matyi asszony kérdéseire. Kifejtettük a szakmai részleteket, az előző évek hibáinak a korrekciós intézkedéseit. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a számviteli vezetőnket nemrég neveztük ki, illetve a költségvetés ügyében illetékes és a számviteli vezetőnk itt tartózkodik a teremben, tehát hogyha kérdésük van, akkor biztos, hogy megfelelő válaszokat tudnak majd adni. Nos, nagy figyelmet szenteltünk a hátralék felszámolásának, de természetesen emellett a CEPOL jelenét, jövőjét is meg kell alapoznunk, és örömmel jelentettem, hogy 2010 decemberére, a tavalyi év végére, a 2008-ból, 2009-ből ránk maradt hátralék egészét feldolgoztuk. És a CEPOL minden pénzügyi kötelezettségének eleget tett határidőre. Talán a karácsonyi szünet okozott némi csúszás, de hát ez nem számottevő jellegű. Folytatjuk a munkát a titkárság erős, erősítése területen. Hogyha valaki foglalkozott már munkaerő felvétellel az Európai Unió jogszabályai alapján, az biztosan tudja, hogyha minden zöggenőmentesen és gyorsan, hatékonyan működik, akkor minimum fél év kell ahhoz, hogy az újonnan felvett munkaerő munkába tudjon állni. És ezt figyelembe véve szeretném tájékoztatni önöket, hogy 2010-ben a kinevezésemet követően kilenc ideiglenes alkalmazottat vettünk fel, és hét kirendelt nemzeti szakértőt alkalmaztunk, és további nyolc eljárás van folyamatban. Tehát e pillanatban a 26 ideglenes alkalmazotti posztból 21-et töltöttünk be. Megkaptuk a londoni Morant Stephens jelentését a magánkiadásoknak a beszámolójáról, és ez a CEPOL vezetés előző beszámolóját kiegészíti. Voltak eltérések a számok között, teszem hozzá, de mi elfogadtuk a külső könyvvizsgálóknak a megállapításait. És emellett egy visszafizettető határozatot adtam ki az előző igazgató ellen, egyetértve a jogi, a tanács jogi szolgálatának a véleményével, amely úgy szólt, hogy azok az egyének, akik taxi szolgáltatást vettek igénybe a reptérre menet. Ők nem tudták, hogy ez szabálytalan, de meg kell mondjam, hogy ezt szabályozta, illetve az előző igazgatók szabályozták teljesen nyíltan, itt nem volt semmiféle összeesküvés, úgy gondolták, hogy szabályosan veszik a szolgáltatásokat igénybe, de hát valaki felelős kell legyen a károkért, és ezért adtam ki a visszafizetető határozatot. Nem telt el még a határidő, úgyhogy meglátjuk majd, hogy betartja-e az előírást az előző igazgató. Aztán drámai módon javítottuk a beszerzési területnek a működését, és itt részben a kapacitásfejlesztést indítottuk el, elfogadtunk egy beszerzési kézikönyvet, amelyet konzultálva a bizottsági szakértőkkel, illetve testvérügynökségekkel alkottunk meg az Európai Unió szakértőivel együttműködésben. Aztán a partnerségi, illetve a támogatási megállapodásokat is megkötöttük keret megállapodások formájában, és a modul tanácsadók, illetve a képzésben résztvevők helyzetét is rendeztük, mert ezt kifogásolták az előző ellenőrzések és ezeket a szerződéseket, amelyeket az egyének, illetve a nemzeti képzőintézmények között kötöttek, tehát nem a CEPOL és a szakértők között. Ezek a szerződések lejártak 2009-ben, és nem újítottuk meg őket ami pedig a derogációkat illeti, amelyeket a bizottsághoz benyújtottak, nem kaptak teljes támogatást, és a jelenlegi irányító, illetve jelenlegi vezetés ezeknek a visszavonását javasolta, illetve a pénzügyi szabályoknak való megfelelést ennek keretében. Tehát az új fázist indítottuk el, és a közös tanterveket a támogatási szerződések szerint fogjuk majd végrehajtani. Többször is rámutattak arra, hogy a belső ellenőrző rendszer nem megfelelően kialakított, illetve nem működik megfelelően. Az egyik fontos előrelépési terület az volt, hogy egy a belső ellenőrzési panelt nevezett ki a vezető testület ez elő is terjesztette a kidolgozott éves munkatervet, és a tervek szerint március elején a következő rendes vezető testületi ülésen fogjuk ezt jóvá hagyni. Sajnos a belső ellenőrzés vezetőjének a kiválasztása még nem zárult le. Első körben egy kiváló jelentkezőnek ajánlottam ezt fel, ő viszont egy brüsszeli posztra is pályázott, és egy vonzóbb ajánlatot kapott onnan. Tehát ezért újra le kell futtatnunk a kiválasztási eljárást. Végül pedig azt szeretném elmondani önöknek, nem az a ö, szándékom, hogy arra utaljak, hogy a CEPOL-nál minden rendben van, észszerű mértékben előrelépést tudtunk elérni, és biztosítottuk a jogszerű, szabályszerű működést. Minden kötelezettségünknek sikerült eleget tenni, de nem vagyunk tökéletesek. Személy szerint jó magam, illetve kollégák, igen keményen dolgoztunk az utóbbi évben. Azok, akik a hibák áldozataként elkezdtek dolgozni ezek kiavítása érdekében. Némi türelmet érdemelnek, persze nem alaptalan vagy indokolatlan eh, toleranciát. Mindent megteszünk a legitim elvárások teljesítése érdekében, hogy megkapjuk a mentesítést. A legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy a parlament bizalmát visszaszerezzük, visszanyerjük. Ez egyértelműen így van, mert enélkül, amit nem kérünk ingyen, nem működhetünk biztonságban, illetve színvonalas rendészeti képzés sem tudunk biztosítani európai szinten. Köszönöm a figyelmet. <clears throat> Köszönöm szépen. Fjellner úr kap szót. Thank you very much. I, uh, uh... Köszönöm szépen Szeretném először is megköszönni a vezetőtestet képviselőinek és az igazgatónak is a megjegyzéseket. Elég régóta követtem az eseményeket. Édesanyám mondta mindig nekem, ez jutott eszembe, hogy mindig sok a magyarázat, de kevés a kifogás. És hát én értem is ezeket a magyarázatokat, a földrajzi helyzet, és így tovább. És az egyik magyarázat, amit, amiről így gondolkodtam is, miközben itt követtem az elhangzottakat, nem teljesen magyarázza meg a helyzetet, és természetesen nem kifogás, de ez egy tény, igaz, ez egy kicsi ügynökség. Ez egy kis ügynökség, amely viszont igen jelentős feladattal, pénzügyi rendettel kell, hogy foglalkozzon, ezt be kell tartani ezt a rendeletet, ezeket a szabályokat, és bizony a kompetens szakértőknek ott kell lenni. Ami viszont eszembe jutott, az az az, hogy vajon mindig így lesz az ilyen kis ügynökségek esetében, vagy sem? Hát én nem végeztem el a házi feladatomat, úgymond nem nézegettem más kis ügynökségek házatáján körbe, de hogyha a méret ennyire fontos, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy megtartsuk-e egyáltalán a szepolt. E, persze nem, itt, nem ezelőtt a hallgatóság előtt kell most ezt a vitát megbeszélni, talán továbbíthatjuk ezt a problémát a illetékesekhez, tehát nem lehetne esetleg beolvasztani egy másik ügynökségbe, vagy valahova tudom, hogy a bizottság felajánlotta, hogy támogatja a kis ügynökségeket, és már beszéltünk is erről a mentesítés ügyében, hogy a nagy ügynökségek segítsék a kisebb ügynökségeket, de hogyha ide jutunk, hogy ezek a problémák nem megoldhatók, akkor tényleg felmerül bennem ez a kérdés, hogy miért nem olvasztjuk össze valami más ügynökséggel. Nem tudom, hogy mit gondolnak a kollégák erről, vagy esetleg az utánam szólók, esetleg erről is elgondolkodhatnánk egy kicsit, vagy az illetékeseket mondom, megkérdezhetnénk, hogy milyen ügynökségeink is vannak. Tényleg ez egy személyes megjegyzés. Köszönöm, elnök úr. Dank u, uh, meneer Geyer. Geyer úr kap szót. Fjánel úr által mondatokhoz kapcsolódnék. A Cepolnak van egy bizonyos feladatköre, amelynek észszerűségéről azt hiszem, hogy ezen a fórumon nem érdemes vitatkozni. Hogy van értelme egy korlátok nélküli térségben a rendőrségeket, illetően amelyek továbbra is nemzeti jellegűek, közösségi szabványokat kialakítani, közös tréninget létrehozni, a határokon átnyúló együttműködés lehetőségeit megnyitni, és a bűnözéssel szembeni új tendenciákkal fellépni. Nos, én ezt máshogy látom, hogy ezt jobb lenne egy saját ügynökségen belül elintézni, vagy az Európollal összeolvasztva mindezt. Most erről ténylegesen elgondolkodhatunk, de ezt nem lehet kényszeríteni véleményem szerint és ebben az összefüggésben örülök a szemvevőszék bejelentett jelentésének, amely még ebben az évben még egyszer pontosabban foglalkozik az ügynökségekkel. Ott reméljük, hogy kapunk majd utalásokat erre a helyzetre, hogy milyen irányba kell folytatnunk ezt a vitát. Az összeolvasztás bizonyosan szinergia, nyerességeket eredményez, és mindig jó, hogyha pénzt tudunk megtakarítani. De valamennyien szem előtt kell, hogy tartsuk, hogy olyan dolgokat, amelyek nem élenek össze, azokat nem lehet összeragasztani annak érdekében, hogy szinergikus hatásokat érjünk el. Azt hiszem, hogy a vita megéri, talán nem feltétlenül a cepollal kapcsolatosan kell ezt a vitát lefolytatni, de azt hiszem, hogy a szemvevőség jelentésében majd legalábbis Remélem, hogy sokkal konkrétabb adatokat találok majd, hogy lényegvitát tudjunk erről folytatni. Én kész vagyok arra, hogy akkor majd tovább folytassam ezt a vitát. A két jelentést röviden kommentálnám, amelyet a CEPO részéről hallottunk. És ebben az összefüggésben nagyon örülök a bizottság reagálásának, Az igazgató tanács és ön, Bánfi igazgató úr elkezdte a problémák megoldását. Amit én ma itt hallottam, azt nagyra értékelem. Azon az úton, tehát elindultak, hogy a CEPOL problémáit megoldják. De azt hiszem, hogy még nem tartunk ott, hogy elmondhatnánk, hogy a problémák megoldódtak, de úton vagyunk arra felé, hogy ok lehet az optimizmus legalábbis én személyesen ezt így látom, de a költségvetés ellenőrző szakbizottságként mindenféleképpen a 2008-as és a 2009-es mentesítési folyamatokat értékelnünk kell, tudván tudva, hogy ez a személyzet nem felel az azokért, azokért a tevékenységekért, amit ön mondott, ezt el is ismerem, hogy ön tulajdonképpen áldozata volt ennek a helyzetnek, és most az a feladata, hogy ezeket a problémákat megoldja, ezt elismerem, és azt hiszem, hogy a mentesítés illetően ezt mindenképpen elismerhetjük majd, de a 2008 és 2009-es előtörténettel nekünk mindenképpen foglalkoznunk kell, és látjuk, hogy lépéseket tettek a problémák megoldására, de amikor igent adunk a mentesítésre, akkor mindenképpen ezt az előtörténetet is figyelembe kell vennünk. A bizottsághoz egy kérdést szeretnék intézni, hogy milyen következtetéseket von le ebből a helyzetből. A biztos asszony válasza a korábbi kérdésemre csalódást keltő volt, hogy óvatosan fogalmazzak. Újonnan megválasztott tagjaként az Európai Parlamentnek és a Költségvetési Szakbizottságnak jó magam értesültem arról, hogy az ügynökségekkel problémák vannak. És a kérdés, hogy milyen intézményi következtetéseket von le a, a bizottság mindebből, nos erre gyakorlatilag nem kaptam választ. Nos, én ezzel nem tudok megbékélni ezzel az eljárásmóddal, mert persze itt vannak a szerződések, de tény az, hogy a bizottság azt illetően, hogy vannak ügynökségeink, amelyek nem gondosan bennak az európai adófizetők pénzével. Nos, hogy ebből a bizottság semmiféle következtetést nem von le, Ez egy olyan politikai folyamat, amit nem is akarok értékelni. Nagyon csodálkoztam, és megleptek ebből a helyzetből, nem kíván következtetéseket levonni, és érdekelne az érintett képviselők esetében, akik itt jelen vannak az Európai Bizottság részéről, hogy hogyan zajlik ott a vita erről a helyzetről. Tehát ránk hagyják egész egyszerűen, hogy eljárjunk az ügynökségek kapcsán, és felvessük a, ezeket a kérdéseket, vagy miféle következtetéseket von le az önök intézménye, már mint az Európai Bizottság ebből a helyzetből? Dank u, zeer pertinente vragen. Köszönöm szépen. Ez valóban egy nagyon téma, témába vágó kérdés. Eisen eh, úr és eh, Grislen eh, Grace asszony következik utána, de először Andrészen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Yeah. Igen. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, Fjellner úr észrevételére válaszolva, hogy az ügynökségnek a típusa eh, mérettől függetlenül az az alapvető ismérv, hogy a társadalom életében fontos szerepet kell, hogy játszon egy ilyen ügynökség, és kifogástalan kell, hogy legyen a működése. Tehát nem nagyon látom a lehetőséget, hogy összevonjuk egy másik szervezettel. Hogyha nem megfelelően működik, akkor beszennyezi a megfelelően működő másik ügynökségnek a tevékenységét. Tehát ehelyett vagy ebben az ügynökségben kell rendet tenni, vagy pedig becsukni megszüntetni. Tehát egyértelmű, hogy mindenki fogástól mentesen kell, hogy működjön. Köszönöm. Ja, genau. Grészle asszony. Geyer Geyer úr egy kérdésre ösztönzött a bizottság irányában, tehát az -e a helyzet, hogy az ügynökségek a költségvetésben a bizottságon keresztül kapják meg a pénzt, tehát nem közvetlenül. A bizottság tehát csak közjegyzőként jár el, tehát teljesen mindegy, hogy mit akarnak, és aztán a parlament az, akinek a, a körmére kell néznie ezeknek az ügynökségeknek. És hogyha megnézem a költségvetés tervezetet, amit pontosan Revelin úrral most dolgozok át, akkor ott is ez a trend, és világos, hogy a beszámoltatási kötelezettség az ügynökségekkel szemben még akkor is, hogyha a bizottság, bizottság végrehajtja őket, bizottság megbízza őket, hogy, a vég, hogy hajtsa végre ezt a ö, költségvetést. Nos, a mentesítés az nem a bizottságnál van. Tehát mindig azt láthatjuk, hogy nem valósulnak meg megfelelően ezek a költségvetések, éppen ezért nagyon fontos lenne erre a kérdésre választ kapnunk. Um, Köszönöm szépen. Osei úr, kíván hozzászólni? Amennyiben nem, akkor Gray urat kérdezem a bizottság részéről. Marini úr, úgy látom itt van, és szeretne hozzászólni. Először Gray úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném megerősíteni, hogy a belső ellenőrzési szolgálat nyomon követte a CEPOL tevékenységét először is 2010. szeptemberében jelentést készítettünk az intézkedési terv megfelelőségéről, amely a mentesítő hatóság ajánlásának a végrehajtását értékelte 44 mérföldkő szerepet benne, és az intézkedési tervet megfelelőnek én ítéltük, 19 mérföld követ teljesítettek, 18 folyamatban volt, 7 pedig végrehajtásra várt. Tehát ezek kisebb horderejű elemek voltak. És karácsony előtt ismét megnéztük, hogy a CEPOL a saját ajánlásainkat végrehajtotta el, mert mi is előterjesztünk előterjesztettünk ilyet, és a 8-ból 6-ot már megvalósítottak, kettő folyamatban volt. És az ajánlásoknak is volt végrehajtási mérföldköve, és ezek teljesültek, tehát átfogó szempontból mi elégedetek voltunk. És úgy gondoltuk, hogy a az intézkedési tervekben átfedések voltak, illetve nem volt teljes a pontoknak a világossága, de a mentesítő hatóság igényeinek összességében megfelel. Továbbra is követjük az előrelépést, és jövőre visszatérünk majd a megállapításokra. Általánosabb agályokat tekintve teljesen igazuk van abban, hogy ez egy kis ügynökség. Új igazgatója van, és a vezető tisztviselőket is megújítottuk, úgyhogy nagyon eltér már a 2008-as állapotoktól a vezetése. Kis ügynökség ugyan, de ahogyan mondta a szakbizottság néhány tagja, a szabályokat be kell, hogy tartsa. 25 fő létszámmal működik, és az ember egy ilyen méretű szervezet hatékonyságáról kérdéseket tehet fel és egy munkacsoport vizsgálja a szabályozó ügynökségeknek a működését, hogy általában az egyik általuk feltett kérdés az, hogy a kisebb ügynökségek hogyan járulnak hozzá a célok teljesítéséhez, anélkül, hogy duplikálnánk átfedéssel, megkettőznénk a szervezeteknek a, a szakembereit, és ezen dolgozik tehát a munkacsoport. a CEPOL ügyének a tanulságaira is rákérdeztek. 2008-ban, amikor elkezdtük ezt a feladatot, illetve az Európai Ügynökségnek a vizsgálata során alakultak ezek a tanulságok, és megnéztük a különböző problémákat, azonosítottuk a gondokat, és aztán a vezető testület akkori vezetőjének, igazgatójának a figyelmét felhívtuk erre, illetve a szakértői csoportnak is előterjesztettük a problémákat, úgyhogy meg, megszülettek a tervek ezeknek a korrigálására. Aztán visszatérve a hatékonyságnak az ügyére. A CEPO két e, szerepe között különbséget célszerű tenni. Az egyik a rendőrtiszteknek a képzése, és amiről most itt szó van, az pedig a tevékenységeket támogató titkárságnak a munkája. Valóban a titkárságot akár egy másik szervezet is átvehetni, de az intézményközi munkacsoport kidolgozza majd erre az elképzelését. Nos, az Európai Bizottság hogyan kezeli ezeket az ügyeket? Először is itt nem végrehajtó, hanem szabályozó ügynökségről van szó. Hogyha végrehajtó ügynökséget tekintünk, akkor ott sokkal több az ellenőrzési lehetőségünk. Az Európai Bizottság javaslatai alapján jönnek ezek létre, de az a vezető testületben általában az Európai Bizottságnak összesen egy szavazata van, és ehhez képest a 21 tagállam sokkal nagyobb súlyt képvisel. Nyilván a támogatási feltételeket figyelembe kell, hogy vegye az ügynökség, és szabályszerűen kell, hogy felhasználja a forrásokat, és ennek az ellenőrzése számunkra is lehetőséget jelent. Akkor is, hogyha kevés a szavazati lehetőségünk, az ellenőrzésben hatékonyak lehetünk hogyha a JLS munkacsoport figyelmét felhívják egy szabálytalanságra, akkor megindul a vizsgálat, feltesszük a kérdéseket, és a, a visszafizetés is megkezdődhet, illetve a forrásokat részletekben folyósítjuk, csak akkor, hogyha az ügynökség megtette a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Az Európai Bizottság tehát igenis aktívan közve, követte ezt a kérdést, és a nemzetközi számviteli szabványokat, illetve a jéles munkacsoportnak a véleményét messze menően tekintetbe véve a, igyekszünk rendezni a helyzetet. Most a kollégámnak adom át a szót. Thanks, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság az támogatta a SZEPOL tevékenységét már a kezdetektől, annak érdekében, hogy a pénzügyi rendelet kívánalmainak megfeleljen, követelményeinek megfeleljen. Tudják, hogy az Európai Bizottságnak nincsen szavazati joga a az igazgató tanácsban, az ügynökségnél, de minden alkalommal, hogyha valamilyen szabálytalanságra delült fény, akkor a főigazgatóságunk az megkérdezte a, megkérte a Szepol igazgatóját, hogy tartsa be az, auditi, az audit szolgálatok ajánlását, és hogy a szembeveszék ajánlásait is hajtsa végre. 2008 márciusában konkrétan, amikor a szembevőszék a Szepol működésének vizsgálata után kiadta a jelentését, ez még a 2007-es költségvetésre vonatkozott, tehát ezután az előzetes eredmények ismeretében, ugye mert ezek komoly aggályokra adtak okot, tudjuk, hogy komoly hiányosságokat tártak fel a kiadásokban, taxikiadások és így tovább. Tehát ekkor a DG Jéles, a Jogérvényesülés Szabadság és Biztonság Főigazgatósága levelet küldött a CEPOL-nak, és arra kérte, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, technikai kezdeményezés, szakmai kezdeményezés volt ez. Ezután tettünk politikai lépéseket 2008-ban és 2009 elején, és ezeket a lépéseket a cseh elnökség határozottan támogatta. 2009-ben eh, még mindig ezeknek a lépéseknek az eredményeképpen a korábbi igazgató lemondott 2009 májusában az igazgató tanácsülésén. ülésén. És meg kell, hogy mondjam, el kell, hogy mondjam azt is, hogy problémákra derült fe, fény ugye 2008-ban, ezek nem ismétlődtek meg 2009-ben. Csak hogy el tudják képzelni, hogy miről van itt szó, a költségvetés felhasználása javult 47%-ra, 27%-ról a 2008-as adathoz képest 2009-ben. Gray úr helyesen jegyezte meg, hogy a kifizetéseket nyomon követtük, és csak a szükséges összegeket fizettük ki az előjelzések alapján, a cashflow helyzet alapján. Tettük ezt annak érdekében, hogy elkerüljük ugye annak a kockázatát, hogy visszaélnek a költségvetéssel pénzügyi visszaéléseket követnek el. Beszéltünk a menedzsmenten belüli változásokról is. Azt hiszem, hogy új szakaszba lépett a Szepol, ahogy ezt már mások is elmondták, az új menedzsment rengeteg erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a még függőben lévő ügyeket lezárja. A bizottság tehát támogatja a Szepolt ebben a munkájában, a problémák megoldásában, és reméljük, hogy a fő eszköze lesz a Stockholm program, Stockholmi program megvalósításának, tehát a rendészeti képzés eh, nyújtásának. A bizottságon belül működik egy eh, szakértői csoport, amely az ügynökségek működésével foglalkozik, elemzi a gyengeségeket, az erős pontokat. Minden egyes ügynökséggel foglalkozunk, természetesen a kis ügynökségekkel is. Ami a szepolt illeti, most kezdünk egy értékelési folyamatot. Értékeljük, hogy hogyan tudnánk javítani mondjuk a jogalapot és egyéb feltételeket. Tehát ez most a ami minket a leginkább foglalkoztat, hogy hatékonyan működő ügynökségünk legyen, amely valóban hatékony képzési politikát tud kialakítani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr, és Ósi, Ósi úrnak adnám meg a szót. Szeretne szólni? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság tagjai. Most jövök el az első alkalommal a kinevezésem óta, a számvevőszéki kinevezésem óta áprilisban nevet, neveztek ki a számvevőszék tagjává. Több belső ellenőrzési kérdéssel már foglalkoztak, elnök úr, és én tennék néhány megjegyzést a szemviteli ellenőrzési felvetésekkel kapcsolatban. Bánfi úr és kollégái rengeteg ügyel foglalkoztak, a szemvevőszék több kritikát fogalmazott meg ezekkel kapcsolatban az évek során, és örömmel tájékozódunk arról, hogy a külső audit lezárult, amely a csalásokat vizsgálta, mert ezzel kapcsolatban több éven keresztül megfogalmaztuk a kritikánkat. Aztán még a támogatási megállapodások jogszerűsége, jogszerűsége is problémákat vetett fel, az évek során erről is mindig szóltunk. Elnök úr, két fölfelvetés kapcsolódik a több éves cselekvési tervhez. Az egyik a számviteli szakértő, illetve a közbeszerzési tisztviselő kinevezése a másik ami itt felmerül. Tudja elnök úr is, hogy a számvevőszék kritizálta a számlák megbízhatóságát 2007-ben és 2008-ban, és a 2009-es audit jelentésünkben is hasonló kritikákat fogalmaztunk meg, de el kell mondani, elnök úr, hogy egy kis ügynökségben a pénzügyi problémák megoldása lehet, hogy egyszerű, hiszen arra van, hogy jó könyvelőt alkalmazzon az ember, és egy nagyon jó pénzügyi rendszert használjon, és ez megnyugtatja a számvevőszéket, hogy a SZEPOL megtette ezeket a lépéseket. Elnök úr, ön és kollégái felvetették a hatékonyság kérdését is. És a szemvevőszék természetesen tudja, hogy a hatékonysági kérdéseket, illetve a költség megtérülés szempontjait is vizsgálnia kell, így tudunk hozzáadott értéket teremteni az önök munkájához, és biztosítani azt, hogy az adófizetők pénzét Európában megfelelő módon költik el azok, akik ezt a feladatot kapják. Az idei munkatervünkben remélhetőleg szerepel majd az a jelentés is, amely a költségek benchmarkingjáról szól 22 Európai Uniós ügynökséggel kapcsolatban. Itt megvizsgáljuk az ügynökségek költségeit, és azt, hogy mennyire hatékonyan jártak el ezek az intézmények, és mennyire eredményesen költötték el a pénzeket. Természetesen nem a számvevőszék, fog megfelelő bizonyítékok nélkül ítéletet alkotni a SZEPOL felett, és nem a számvevőszék fogja azt eldönteni, hogy van ennek az intézménynek jövője. De ahogy elhangzott elnök úr, a jelentésünk talán majd megfelelő megfontolásra kerül, önök és a kollégái megfontolják a számvevőszék véleményét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Remélem, hogy valóban előrelépésnek értékeli Matthew asszony és az elhangzottakat. Kíván-e reagálni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, valóban úgy gondolom, hogy ez az utolsó ellenőrzési kör jelenleg. És gyakorlatilag az új igazgató, persze ez nem meglepő, ezt tudtuk, megörökölt egy nem túl kedvező helyzetet, ez számára komoly kihívás, és mindent megtesz annak érdekében, kezdettől fogva azon munkálkodik, hogy helyrehozza a helyzetet a cepolnál. Hogyan is fogalmazzak. Tehát nagyon kemény munkával ezen a feladaton dolgozik, és elmondhatjuk, tehát hogy elkötelezetten folyik a munka a cél érdekében, és a, a válasz a vezető testület kapcsán, vagyis hogy mi történt ott, két év telt el, és akkor derült ki, hogy nem megfelelő hatékonysággal dolgozik az igazgató, illetve hogy problémák vannak, két év az túl sok, tehát úgy gondolom, hogy a testületi felelősséget fel kellett volna vállalni, és ehhez nem akarnék többet hozzáfűzni. Sajnálatosnak találom, hogy a bizottság, amely a CEPOL-nál ülésezik, nem kap nagyobb beleszólást a dolgokba. Ez azért sajnálatos, mert ugye az igazgató tanácsnál, vagy vezető testületnél kéne legyen valaki, aki kimondja, hogy ebből elég, ennek most vessünk véget. És a 25 tag, aki szavaz, ezt biztosítani kéne, hogy tudja. Különböző okoknál fogva, tisztán politikai megfontolásokból nem tudtak megállapodni. És úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű helyzetet illetően, hogyha az Európai Bizottságnak is szavazata, szavazati joga lenne, akkor nem jutottunk volna idáig, ami történt a CEPOL-nál. Ez a személyes véleményem. El kéne érni, hogy le tudjuk zárni a beszámolót és a 2009-es mentesítési eljárással kellene már foglalkoznunk, hogy végül eredményes lehessen az eljárás, és ezt az előadónak is mondanám erről az ügyről. Tehát én úgy gondolom, hogy zárjuk le a számlákat, annak persze attól függően, hogy van-e ellenvetés a kollégák részéről, de végül is elnök úr hozza meg a döntést a napi ügyében, illetve a titkárságra bízom ezt a dolgot. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. A számvevőszéket kérdezem, hogy kívánne reagálni, illetve csütörtök délután tárgyalja majd ennek a jóváhagyását a számvevőszék, a 2009-es mentesítési jelentés pedig Stavrakakis úr kezében van, úgyhogy gondolom, hogy ez ügyben majd hallhatunk valamit. És a CEPOL képviselő urak, a vezető testület Remélem, hogy majd valamikor visszatérnek a parlamentbe, és kellemesebb körülmények között látogatnak meg bennünket ismét. Akkor ezzel a hatos napi rendi pontot lezárhatjuk, és visszatérünk az ötös napi rendi pontra, ami ismét a számvevőszék külön jelentése. Mégpedig a konkrét illetve egyedi intézkedések a legkülső régiók és a kisebb égei tengeri szigetek mezőgazdasági javára mezőgazdasága javára. És Hubert Weber, az Európai Számvevőszék illetékes tagja van jelen, és a kollégái segítik a munkáját. Úgyhogy kérem, hogy mutassa be a jelentést, és aztán az előadó asszony kapja meg majd a szót Weber úr. Köszönöm, elnök úr, örülök elnök úr, hölgyeim és uraim, az Európai Parlament tagjai, hogy be tudom mutatni a szemvevőszék külön jelentését. Az egyedi intézkedések a legkülső régiók és a kisebb égei tengeri szigetek mezőgazdasága javára címmel. Az egyedi intézkedéseket 2006-ban reformáltuk azzal a céllal, hogy azon programok alapján, amelyet a bizottságnak nyújtanak be a tagállamok engedélyezésre, erősebb regionális részvételt érjünk el, valamint elérjük a döntéshozatal rugalmasságát és a decentralizációt. A szemvevőszék megállapította, hogy az egyedi intézkedések nagyjából hatékonyak, és az érintett régiók mezőgazdasága szemére nagy jelentőséggel bírók voltak. Ennek ellenére a szabályok alkalmazása során egy sor gyenge pontot derítettünk fel, ami azt jelenti, hogy ezen a területen további javulásra van szükség, hogy az intézkedések hatékonyságát javítsuk. Azon lehetőségek, amelyeket a 2006-os reformmal bevezetett új, decentralizált alapoktól kiinduló megállapodás, megközelítést tartalmaz, ezeket nem merítették ki megfelelően. Itt van a hat hónapos tervezés és engedélyezési szakasz, és ez alatt a bizottság szerepét abban látta, hogy felülvizsgálja a programok megfelelőségét és következetességét, ahelyett, hogy menedzsment feladatainak felelt volna meg, hogy a programok lehető legnagyobb hatékonysága érdekében aktívan hozzájáruljon a programok kialakításához. Ez a megállapodás érvényes a követő évek programjával kapcsolatos módosítási eljárásra is. A program végrehajtás tekintetében a szemvevőszék foglalkozott az intézkedésekkel, illetve fellépésekkel, amelyek koncepciójuk alapján alacsony hatékonyságról tettek tanúbizonyságot. Ezen kívül az érintett tagállamokban létező ellenőrzési rendszer nem mindig felelt meg az egyedi intézkedések sokszínűségének. Végezetül a bizottság jelenleg arra korlátozódik, hogy ezeket az intézkedéseket csak öt évenként vizsgálja felül, noha ez az időszak túlságosan hosszú. A tagállamok évente végrehajtási jelentéseket állítanak elő, de ezek nem elég egységesek és teljesek ahhoz, hogy a bizottság ezeket menedzsment információrendszerként tudná használni vizsgálódási tevékenység és ezen észrevételek alapján a szemvevőszék ajánlásokat dolgozott ki, amelyek lehetővé kellene, hogy tegyék a bizottság és a tagállamok számára, hogy az egyedi intézkedések végrehajtását tovább javítsák. Ezek az ajánlások a következőkre vonatkoznak. Támogatják a tagállamokat a programok létrehozásában, különösen abban, hogy a bizottság tájékoztassa őket a bevált módszerekről, és egységes keretet adjon a teljesítménymutatók tekintetében. A formális engedélyezés eljárás határidejét illetően a programmódosításokra ez felülvizsgálandó lenne ez a határidő, az olyan intézkedések módosításánál, amelyeknél gyenge pontokat derítettek fel, Nos, ott a tagállamoknak van tennivalójuk, illetve az alacsony hatékonyságú intézkedés vannak teendői. Biztosítani kell ellenőrzési eljárásokat, amelyek a különböző intézkedés típusoknak jobban megfelelnek. Köszönöm a figyelmüket, és természetesen rendelkezésre állok a kérdések céljából. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló összefoglalót, kiváló jelentést. Köztinger asszony azt hiszem, hogy minden részletet nagyon alaposan tanulmányozott, és kiváló munkaanyagot állított össze, amely hét ajánlást fogalmaz meg, ha nem tévedek, és Köztinger asszony, akkor át is adnám a szót. Köszönöm, elnök úr. A szemvevőszéknek köszönetet szeretnék mondani. Ezen egyedi intézkedések tárgyában a legkülső régiók és a kisebb égei tengeri szigetek mezőgazdasága javára Különösen a szemvevőszék illetékes tagjának, Weber úrnak szeretnék közvetet mondani a remek együttműködésért és konstruktív megbeszélésekért. Tisztelt kollégák! Az egyedi intézkedések arra kell, hogy szolgáljanak, hogy javítsák az elérhetőséget, a versenyképességet és a regionális integrációt. A 96-os évektől kezdve 2006-ig programokat alakítottak ki, hogy a fenti célokat el tudjuk érni. 2006-ban sor került a programok reformjára, hogy rugalmasabban tudjunk eljárni. A jelenlegi programok keretében két megközelítést követtünk. Elsősorban vámmentesség a harmadik országokba irányuló import ra és az EU-n belül az itteni származású termékekre, és másodszorban pedig továbbfejleszteni a mezőgazdasági termékeket, és a mezőgazdasági termékek terjesztését ö, specifikus támogatásokkal, prémiumokkal és egyéb kifizetésekkel. A szemvevőszég által vizsgált ö, időszak 1,6 milliárd euróra van vonatkozik, vizsgálta a szemvevőszék a 2006-os reform óta az intézkedések hatékonyságát, a támogatási programokat, az intézkedések végrehajtását és a tagállamok általi programfelügyeletet. A szemvevőszék ajánlásaival kapcsolatban szólnék, amelyeket alapvetően támogatok. Különösen négy pontot emelnék ki, amelyek véleményem szerint különösen kiemelendők. Az első az ellenőrzési mutatók. Üdvözlöm a konzultációt a bizottság részéről az érintett tagállamokkal, hogy közös kontrollmutatókat dolgozanak ki, amelyek 2006-tól érvényesek. Ezt tovább kell erősíteni, hogy minden programnak egységes mutatói legyenek. A második pont az általány támogatásokkal foglalkozik, a termelésre vonatkozó általány támogatásokat át kell gondolni. Látom a szükségességét ennek bizonyos régiókban, de bizonyos általány támogatásokat mindenképpen gyújtani kell, de ezek a támogatások gyakran a fenntartható megközelítéssel ellentétesek. Nagy jelentőségű az értékelési időszak. A programok értékelése jelenleg 5 évenként történik, a bizottság három évre, akkor ezt az időtartamot leszállítani a számvevőszék pedig egy évre. Ez a javaslat véleményem szerint támogatandó a következő szempontok figyelembevételével. Egy éves értékelési folyamat nem eredményezheti az egyes programok egész globális értékelését, mindenféleképpen biztosítani kell, hogy a tagállamoktól bekért adatokat tényleg tényszerűen értékeljék, és ezek ne tűnjenek el egyszerűen az asztalfiókba. A bizottság által javasolt három éves jelentésre lenne szükség, és egy méreható értékelésre egy menedzsment információs rendszer létrehozása irányában és ez hozzájárulna a pénzügyi eszközök fenntarthatóbb alkalmazására és a hatékonyabb ellenőrzésre az inputot és outputot illetően. Az utolsó pont a bizottság támogató szerepével foglalkozik. Az Európai Bizottságnak fontos szerepe van a tagállamok támogatásában és kísérésében. Egyrésztről a bizottság az EU jog alkalmazásáról gondolkodik, gondoskodik ezen programok kapcsán, és a programtervezésben is segíti a tagállamokat. Ezen túlmenően a közös ellenőrzési mutatók kidolgozását szeretném kedvezően kiemelni. Támogattam a bizottság megközelítését, ahogyan egyébként a bizottság jelentésében is ez szerepel, a tagállamokat tehát fel kell szólítani arra, hogy eszközöket dolgozzanak ki a programok értékelésére, mely eszközök jelenleg még hiányoznak mert ami alacsony szinten ö, történik, a sok tagállamban ez úttörő példaértékű modellként szolgálhat sok finanszírozási modell esetében. 16 esetben következett be a régiókban a versenyképesség javulása a vizsgált projektek közül, más esetekben a gazdálkodók jövedelme javult, és ezzel a felhasznált források az érintett régió számára fontos eszközt jelentenek, hogy ott az e, életfeltételeket biztosítsák. Még egyszer köszönöm a számövőszéknek a jelentést, és várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm. Eh, er eh, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, eh, ki kíván szót ki? Ki kíván felszólalni? Akkor most a bizottság képviselőjét képviselem. Bosá úr tartózkodik itt, elnézést, hogyha rosszul ejtettem volna a nevét. De úgy látom, hogy szót kér, és a bizottság válaszát is megnéztem az ajánlásokra vonatkozóan, a számvevőszéki ajánlásokkal kapcsolatban. Úgy látom, hogy elég pozitívan látják a helyzetet, de nem teljesen egyértelmű több különböző módosítást javasolnak a rendeletekhez, és ennek az ütemezésére szerettem volna rákérdezni. Javasoltak-e ütemtervet, illetve mikorra tervezik ezeket a kérdéseket? Mikorra kerülhetnek a parlamenthez vissza? Bosa úr. Köszönöm, elnök úr. Weber úr, tisztelt parlamenti képviselők. Először is köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéknek, illetve Köztinger asszonynak a megállapításokat, illetve az észrevételeket köszönjük. Ezek valóban nagyon értékes hozzájárulások a közös célunkhoz, hogy javítsuk a legkülső régiók, illetve kisebb égei tengeri szigetek programjainak a hatékonyságát. Az Európai Bizottság már előterjesztette a jogszabályi javaslatát a parlamentnél, felülvizsgálatot javasolunk az unió legkülső régió, illetve a mezőgazdasági intézkedések területén. Tehát ebbe az egyeztetésbe szeretnénk beépíteni ezt a témakört is. A 339-es cikke az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek konkrétan a legkülső régiókról szól, illetve rögzíti, hogy a termékekkel való megfelelő ellátás, az külön intézkedéseket, egyedi intézkedéseket igényel, és ez az égei tengeri szigeteket is érinti. Ezeket a programokat 2006-ban megreformáltuk. Az volt a cél, ahogyan Weber úr nagyon helyesen felhívta rá a figyelmünket, az volt a cél, hogy az irányítások rugalmasabb legyen, a reform decentralizáltabbá tette a végrehajtásukat, és az a régiók nagyobb részvétele mellett valósulhatnak meg. És a tagállamok feladata lett, hogy megtervezzék, irányítsák, a monitoring feladatokat ellássák a programok tekintetében. Ezt tartottuk a leghatékonyabbnak a tekintetben, hogy a régió igényét optimálisan lefedjük. Az a számvevőszéki jelentés pedig értékelt, hogy a 2006-os reform milyen eredményekkel járt. Hatékonyabbnak találták a legkülső régiók és az égei tengeri szigetek szempontjából ezeket az intézkedéseket. Szeretném aláhúzni, hogy egy kiváló volt az együttműködés, nagyon jó szellemben tudtunk együtt működni, és konstruktív volt az ellenőrzés folyamat, és alig néhány kérdésben nem értettünk egyet az eljárás során, illetve az ajánlásokat tekintve. A bizottság általában üdvözlendőnek találta ezeket, ahogy elnök úrtól is hallhattuk, és úgy ítéltük, hogy a pozai jövőbeni fejlődése szempontjából ezek pozitívan járulnak hozzá a folyamathoz és a mezőgazdaság, a legkülső régiók, az égé-tengeri szigetek területén úgy gondoljuk, hogy hatékonyan működnek, és az érintett régiók számára eredményt hoznak. Weber úr, ez nem azt jelenti természetesen, hogy mindenben egyetértettünk volna, illetve, hogy az ajánlások teljes egyetértést váltottak volna ki, ahogy Köztinger asszonytól is hallhattuk. Alig néhány pontot, ötöt szeretnék röviden elemezni. Az első a tagállamok együttműködése a monitoring, illetve a hatékonyságvizsgálat területén. Az Európai Bizottság itt üdvözlendőnek tartja Köztinger asszony támogatását a 2006-os reform értékelése keretében. Tehát átadtuk a tagállamoknak a program definíciós feladatkört, a programok meghatározásának a feladatát, mert úgy tekintjük, hogy a külön intézkedések, az egyedi intézkedések a régió igényeinek így tudnak legjobban megfelelni. És az is igaz, Köztinger asszony említette a hozzászólásában, hogy van még mit javítani az Európai Bizottság hozzáállásában is, és erre mi készen állunk. Kétféle módon fogjuk ezt elérni. Először is a legjobb gyakorlatokat szeretnénk terjeszteni elő is terjesztettünk konkrét elképzeléseket erre a jelentősünkben. A poszai reformjáról ezt 2010 szeptemberében fogadták el, és most szeretnénk ezeket az eszközöket végrehajtani a legjobb gyakorlatok terjesztése érdekében. A második, illetve talán a legfontosabb dolog, hogy már javaslatot tettünk egy harmonizált keret bevezetésére, közös program teljesítménymutatók alkalmazására, a hatékonyság mérése céljából. Például a gazdasági fejlődést, az egyes területek, az élőállatállomány, illetve a növényállománynak a fejlődése jelenne meg ebben, és a a foglalkoztatási helyzetet is figyelembe vennénk a mezőgazdaságban, ezekben a régiókban. A második pedig az éves felülvizsgálati eljárásokra vonatkozik a tagállamokban. Nagyon fontos ajánlás szerepel ezen a területen, és az Európai Bizottság kész ezt megfogadni. Mégpedig úgy, hogy az éves programmódosítási eljárást rugalmasabbá szeretnénk tenni. Itt két konkrét javaslatunk alakult ki. Az első a tagállamok által javasolt módosítások éves szinten az Európai Bizottság jóváhagyására várnak, de azt mondtuk, hogy ne kell megvárni a hivatalos döntést hogy ne tartson túl sokáig. Tehát továbbra is mi leszünk a jóváhagyók, de ehhez nem kell hivatalos határozat. Így több idő lesz az előkészítésre. És aztán ehhez kapcsolódik a következő elem. A számvevőszéki ajánlást tekintetbe véve szeretnénk a tagállami átfutási időt, illetve határidőt két hónappal kitolni. Augusztus 1 -e helyett szeptember 30-a lenne a bevezetés határideje, hogy a tagállamoknak több idejük álljon rendelkezésre, hogy megfontolják az intézkedéseket, illetve az érintettek bevonásával előkészítessék az intézkedést. Aztán a harmadik, a megalapozottabb gazdasági elemzések elkészítése az érintettek bevonásával, illetve a fenntarthatóság biztosítása. A bizottság egyetért az előadó véleményével. Valóban nagyon fontos, hogy bevonjuk az érintetteket. És ezért is véljük úgy, hogy a két hónapnyi hosszabbítással a tagállamoknak erre lehetőséget adunk. Ajánlást terjesztettünk már a tagállamok felé elő arra is, hogy stratégiaibb jelleggel kell megfontolni a programmódosításokat. Tehát egyrészt strukturális hatásokat, hosszabban tartó kihatásokat szeretnénk elérni. És valóban a régió szintjére lemenve kell a konkrét igényeket teljesíteni. A negyedik pont a közös monitoring mutatók rendszere, illetve az éves teljesítményértékelés. Köztinger asszony említette, illetve Weber úr is beszélt erről. Túl hosszúnak ítélik az öt éves időszakot, egy év viszont túl rövid. Ez ügyben a közös mutató rendszer ügyében úgy gondoljuk, hogy az éves monitoring megoldás az jó rendszer, tehát évről évre kellene a programokat értékelni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a valódi igényeket teljesítsük. Igaz, hogy a tagállamok már vállalták ezeket a e, mutatókat, és az idei évtől ezek már alkalmazandóak. Megtörtént a bevezetésük, és harmonizáltabb, egyeztetettebb értékelést tesz majd ez lehetővé a jelentések vizsgálatakor. Ez volt az egyik fő intézkedés. Az Európai Bizottság azonban továbbra is hangsúlyozza, hogy nem tudunk méreható éves értékeléseket készíteni a programokról, mert ahhoz több éves módszert kell alkalmazni. És a jelenlegi megoldás 5 éves, egyelőre szeretnénk ehhez tartani magunkat, de jobban oda fogunk figyelni, hogy az éves harmonizált mutatókkal történő értékelés alapján ezt fejleszük. Végül pedig a tagállamokkal való szorosabb együttműködésre vonatkozott ajánlás a programok hatékonyság növelése érdekében. Igen, az a véleményünk, de a számvevőszék úgy gondoljuk, hogy egy kicsit túl szigorú volt a bizottság értékelésében, mert mi ezt rendszeresen elvégezzük, különösen a legkülső régiók, illetve a tagállami hatóságokkal. még ha informális keretek között is, de nagyon eredményes az együttműködés. Persze mindig fokozható, javítható az együttműködés. A bizottság kijelenti, hogy mindent megtesz a szorosabb együttműködés érdekében. Egy kicsit intézményesítjük is majd a már meglévő együttműködés rendszerét, illetve fontosnak tartjuk a e, méreható bevonását az érintetteknek. És végül Weber úr észrevételére szeretnék reagálni. Hogyha a számvevőszék azt mondja a bizottságnak, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy a programok kompatibilisek-e, megfelelnek-e a rendeleteknek, és hogyha az ember nem vesz aktívan részt a tagállamokkal a programok kidolgozásában, nem adunk tanácsot folyamatosan, akkor itt le kell szögeznünk, hogy elsősorban az a kötelességünk, hogy a programok tartalmát, illetve forrás felhasználását a jogosság, a jogszerűség szempontjából vizsgáljuk. A reformnak az volt a célja, hogy átadjuk a felelősséget a tagállamoknak. Tehát ettől kezdve valóban a tagállamoknak a felelősség körébe tartozik ez a terület. Viszont mi a tagállamoknak minden tőlünk tehető segítséget biztosítunk a hatékonyság érdekében, hogy a programok a legnagyobb hatékonyságot tudják elérni. Ezt a jövőben is meg fogjuk tenni. Köztinger asszony jelezte is az erre vonatkozó elképzelést. Ezzel mi egyetértünk. Tehát ezzel a végére értem az észrevételeimnek. Köszönöm szépen a számvevőszéknek a hozzájárulását, Köztinger asszonynak is az elvégzett munkát, és mi készen állunk bevezetni, részben már meg is tettük az ajánlásoknak a végrehajtását. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ketten kívánnak hozzászólni, Gájer úr és Molder úr, és utána természetesen visszaadom Köztinger asszonynak a szót. Ja, danke, Präsident. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és Weber úrnak, valamint csapatának az érdekes okfejtésekért, miután meghallgattam a bizottság beszámolóját, három kérdésem lenne. Egy kicsit az jellemző a különböző eszmecseréket, amelyeket a tanács képviselővel folytattunk a költségvetésről, de kicsit önöknél is kihallottam, hogy a hatékonyság a tagállamokban programokért vállalt felelősséget illetően nem túlságosan szerencsés. Tehát az lenne a kérdésem, hogy a bizottság nézőpontjából van-e még lehetőség a javulásra ezen a területen, és hogyha igen, akkor melyek lennének ezek a lehetőségek. A második kérdés egy tárgyjellegű kérdés, kiegészítő kérdés, a bevált gyakorlatok keretét egy jó elképzelésnek tartom, érdekelne, hogy milyen nagy különbségek vannak egyrésztről a termékeket illetően, tehát például hogyan lehet egyáltalán a különböző termékek esetében a bevert gyakorlatokat cserélni, hiszen hogyan, milyen mértékben összevethetőek ezek a régiók? Hát ez egy ilyen elméleti kérdés, és a harmadik kérdésem Matt Weber úrhoz intézem, és a szemvevőszékhez. Az önvéleménye szerint az a mód, ahogyan ezeket a pénzösszegeket felhasználják, hogy az elérhetőséget, a versenyképességet és a regionális együttműködést elérjék, ez a legjobb megközelítési lehetőség, vagy van-e még további javaslatuk a bizottság irányában? És örülnék, hogyha ezeket a pontokat kommentálni tudnák. Thank you, uh, President. I am not too familiar. Köszönöm szépen, elnök úr. A legkülső régiókkal én nem vagyok nagyon szoros ismerettségben, de a közös agrárpolitika kapcsán elolvastam ugye a jelentést erről, és az egységes kifizetési rendszeren kívül esik ez a terület a legkülső régiókban. Egyes országok vonják csak a kettőt egybe, Görögország többek között. De a többi része, például a 46-os pont az némileg meglepő számomra. Nagyon kis összegekről van szó. Átlagosan mindössze 203 euró per év per kedvezményezett. viszont 58 euró per év a leggyakoribb összeg. Nos, ha én gazdálkodóként évente 58 eurót kapnék arra, hogy versenyképességemet növeljem egy szigeten gazdálkodva, hát hogy a nyavajába lehetséges ez? Lehet -e ebből gépet vásárolni, vagy megfelelő irányítási rendszert kiépíteni? hogyha ezzel mondjuk évi 60 euró hatékonyság növelést tudnék elérni, akkor szerintem nem éri meg a dolog. Tévednék? Elnök, köszönöm szépen. Nos, itt három kérdés merült fel a bizottság képviselőjéhez. Az egyik Weber úr részéről, Mulder úr, illetve Gájer úr mivel a kérdés németül hangzott el, németül szeretnék válaszolni. Igaza van, Gájer úr, hogy a tagállamok hatékonyságát a programok kialakításánál jelenleg kritikusnak mondhatjuk, mivel megalapítottuk, hogy a tagállamok a reform után a programokat tovább futtatták, és csak kis pontokon módosítottak. Bizonyosan jobb lett volna egyes esetekben mindent újra megvizsgálni, és teljesen új programokat kialakítani. De ez egy opció volt mindössze, és a tagállamok ö, megítélésre bíztuk, hogy élnek -e ezzel a, az opcióval. A tagállamokat szeretnénk arra ösztönözni, tehát azok, akik ezt az opciót választották, nos, azok tényleg egy lépéssel tovább léptek, és jó lenne, hogyha programokat nem csupán pontokban módosítanák, hanem sokkal mélyebben és sokkal tárgyibb felülvizsgálatnak vetnék alá ezeket, és sokkal mélyebben változtatnák őket az eredményesség hatékonyság tekintetében. De jelenleg ezt nem vethetjük kritikusan a tagállamok szemére, hiszen a reformban ez, az op- ez opcióként szerepelt mindösszesen. Ami pedig a bevált gyakorlatokat illeti, igaza van abban, hogy a régiók rendkívüli módon különbözők, tehát nem összevethetők, de amit teszünk, az az, hogy elemzünk, és ennek van közös alapja, és ehhez tartozik például, hogy milyen alapot használunk a támogatásoknál, általány támogatást, vagy egyedi támogatást, vagy egyebeket. Nos, ezeket minden régióra ki lehet vetíteni. Tehát pontonként átdolgozzuk ezeket, és megnézzük, hogy a bevált gyakorlatok hol játszhatnak szerepet egy adott régió esetében, vagy legalábbis részben, ahol különösen jól működnek az egyes intézkedések ebben az esetben más régióknál is, akik használhatják ezeket az intézkedéseket, nos, nekik is felvetjük ezeket a gyakorlatokat. Ennyit a bevett gyakorlatokról. A harmadik, question. right, uh, there... a harmadik kérdést illetően, tehát a legtávolabbi régiók és az SPS kapcsolatban itt a számítási mód eltérő, mert különbözőek a kifizet, eltérnek a kifizetések a távoli régiók esetében. Az alapesetben szétkapcsolt prémiumról van szó, 203 euró, ezeket ki lehet egészíteni, tehát a végső összeget kell vizsgálni, amit a gazdák kapnak. Tehát ezek itt szelektív összegek, nagyon sokféle különböző finanszírozási forrás létezik, vannak nemzeti kiegészítések, szétkapcsolt és nem szétkapcsolt támogatások, tehát a végső végösszeget ez mind befolyásolja, amit a gazdák kapnak. Blijft natuurlijk de vraag. És végül pedig, mondja az elnök úr, megmarad az a kérdés, hogy mindez miért csak egy kis része annak, amit a gazdák megkapnak, és miért csak 58 euró kiegészítés jár nekik. Hát szerintem majd Mulder úr erről még tovább gondolkozik, ő a szakértője. Weber úr, megadom önnek a szót a Gájer úr kérdésével kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Leibniz filozófus beszélt a létező világok legjobbikáról, és azt hiszem, hogy vannak tehát lehetőségek a javulásra. És ugyanez a helyzet a poszaival is, tehát az ajánlásokat át kell venni, végre kell hajtani, és hogyha ezt megtesszük, akkor beállnak ezek a javulások. És még tényleg röviden a mezőgazdaságot illetően, a kioszon, például jó magam is részt vettem a vizsgálatban Görögországban, és el kell mondanom, hogy ezek gyakran egészen kicsiny gazdaságok, kisgazdálkodók, akik megpróbálnak egy nagyon szűkös, nagyon sovány talajon gazdálkodni, ezt valamilyen módon életben tartani, és ott akár 80 euró is számukra sok pénzt jelent. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és zárszó, Közlinger asszony. Köszönöm, elnök úr köszönetet szeretnék mondani Weber úrnak és Borhart úrnak a pontosításokért, kiegészítésekért, a feltáró válaszokért, valamint a kollégáknak is, akik javaslatokkal éltek. Azt hiszem, hogy széles körű egyetértés uralkodik a szemvevőszék és a parlament, valamint a bizottság között azt illetően, hogy ezek az intézkedések tovább értékelendők, felülvizsgálandók, és specifikusan, célzottan oda kell ezeket irányítani, ahol ezekre szükség van, és ahol kifejtik a hatásukat. Ebben az értelemben ezeket a javaslatokat, amelyek a bizottság részéről érkeztek az értékelésre vonatkozóan, az egyéves időtartammal, ezeket szeretném befogadni a munkanyagomban illetve erről még szeretnék elgondolkodni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Ezzel tehát a mai napirendi pontok végére értünk. Holnap 9 órakor fogunk kezdeni, és a bizottságtól Catherine Day látogat el hozzánk. Ma mindenki nagyon aktív volt, és megkapta a felszólalási időt. Holnap sajnos nem lesz ez a helyzet, mert a napi rendünk rendkívül tömött. Megkérek mindenkit, hogy 9 órakor pontosan legyen itt, hogy azonnal el is tudjuk kezdeni az déjasszonyokhoz intézett kérdéseket. Kellemes estét!